Uh, uh, Nos, a parlamenti biztonsági rendszer sikeresen leküzdésre került. Üdvözlöm, biztos úr, üdvözlöm Almunia urát szakbizottságnál. Legutóbb március 22-én egyeztettünk, került sor eszmecserére, és szeptember 22-én jön még egy. Nem tudom, hogy a 22-es az miért olyan különleges, de nem július 22-e van, az biztos. Úgy gondolom, hogy a biztos kb. 10 percben beavat minket abban, hogy hogy is állnak a dolgok, és utána rendes eszmecserére kerül majd sor. A 20-22-es bizottsági versenyképességi jelentés megjelentetése került, még nem adtuk meg, de érdekelne bennünket a, a válsággal kapcsolatos pénzügyi Eh, állami segélyek kérdése pénzügyi intézetek számára. Ezzel kapcsolatban a képviselőknek nyilván lesznek kérdéseik. Három dosszié eh, van függőben, e pillanatban versenyképesség terén, és eh, reméljük, hogy ezzel kapcsolatban is tudunk eszmét cserélni az ön előadása után. Az EU gazdas, általános gazdasági, gazdasági érdeket képviselő szektorainak állami támogatására vonatkozó kérdések is aktuálisak. Köszönöm, mondja Amunia úr. Köszönöm ennek asszony. Képviselők, mindig nagy öröm számomra részt venni ebben az eszmecserében az Ekkon szakbizottság keretein belül. Köszönetet szeretnék mondani az elnök asszonynak a kedves meghívásért. A jelentésem, pontosabban a témám a 2010-es versenyképességi jelentésünk lesz, és néhány szót beszélni fogok azzal kapcsolatban is, hogy az önök 2009-es jelentése kapcsolatos állásfoglalásával kapcsolatban mit gondolunk. E, új szabályokat e, alakítottunk ki, ugye az e, gazdasági, általános gazdasági érdekű szolgáltatások támogatása terén. A versenyképességi jelentésünk pedig a 14. kiadását érte meg. A versenyképességi, a versenypolitika az európai projekt egyik legfontosabb oszlopává vált az utóbbi időben. Mindenki elismeri, hogy szükség van egy független e, e, hatóságra, ügynökségre, amely az általános érdekeket támogatja csak, de is, tehát független. Nyilván el kell dönteni, hogy mi legyen a helyszíne, Azonban ennek a szervezetnek a működése mindenkinek hasznos. Szeretnék köszönetet mondani a parlamentnek, a bizottsággal folytatott egyeztetésben tanúsított pozitív hozzáállásában. Tavaly keményen dolgoztunk, új szabályokat vezettünk be, a gépjármű szerviz piacon például, illetve vertikális és horizontális ágazatokban is tevékenykedtünk mindkét szemléletben. De említhetném a pénzügyi és a bankszektor területet is. A jelenlegi tevékenységeink kapcsán megemlíteném, hogy nagyon sok állami támogatási döntést hoztunk, nem csak a bankokkal kapcsolatban, hanem több mint 400 döntést hoztunk a rendes rendben, rendszerben ezen kívül 14 kartel és trösztellenes döntés is megszületett. Ez a 2007-es, 2008-as csúcssal egybeesik. Enyhén növekedett az, a fúziókkal kapcsolatos tevékenység is. Tavaly 270 értesítést kaptunk, és valószínűleg az idén még több lesz. Abban a hét kartel döntésben, amit tavaly meghoztunk, 3 milliárd euró büntetést szabtunk ki 70 cégre, 70 társaságra. Ezek közül 9 esetében csökkentettük a büntetés mértékét tekintettel a pénzügyi szoros helyzetre. Ami a trösztelenes tevékenységet illeti, itt a szállítási és az energiágazatokban, illetve a pénzügyi szolgáltatások területén dolgoztunk. A a One world kapcsolatos döntésünk az közlekedési szektorban, ugye a légitársaságok szövetségére van szó, biztosítani szerettünk volna, hogy a légitársaságok ne foszták meg a fogyasztókat, az utasokat a versenyképes áraktól, és attól, hogy megválasztassák az útvonalakat. Úgy gondoljuk, hogy két és fél millió utast fog ez segíteni. 2007-ben az energiaügyben négy döntést hoztunk, a francia, svéd, német és olasz társaságokkal kapcsolatban. Ez javította jelentős mértékben ezeken a piacokon a versenyképességet, a versenyt gyakorlatilag. Ezen kívül a pénzügyi szolgáltatások tekintetében eh, a vízával együtt dolgoztunk, eh, eredményesebb, hatékonyabb belső piaci fizetési rendszer kidolgozás érdekében ez a nevezetes multilateral interchange fees kérdés. Ezen kívül tudom, hogy önök is vitatják a szepaval kapcsolatos kérdéseket, és szavazásra is sor kerül majd. Jelenleg foglalkozunk a különösen nagy pénzügyi intézetekkel eh, a szárazékos piacon. Ennek az az üzenete, hogy a piacsal szembeni eh, negatív eh, fellépés nem tolerálható, nem lehet visszaélni a piaci helyzettel, ezek a döntések eh, Európában a versenyt fogják erősíteni, ez önmagában is eh, eh, érdemi cél. A belső piac integrációjának stratégiai vonatkozásai vannak mind az EU-n belül, mind pedig nemzetközi partnereinkkel szemben azokkal a kapcsolatunkban. Nyilván egységes belső piacról nem beszélhetünk akkor, hogyha az energiás adatok nem kerülhetnek az, az Európai Unióban mindenféle eh, határok és akadályok nélkül. Eh, még mindig vannak persze akadályok, ezeket le kell küzdenünk, és úgy gondoljuk, hogy ezeknek a leküzdéséhez az egységes belső piac eh, alkalmas akkor, hogyha gazdasági érdekeinket és nemzetközi érdek értékeinket következetesen tükrözi. Hagy beszéljek most a 2009-es versenyjelentésről. Az önök Eh, kiváló jelentéstevője Epping úr nagyszerű munkát végzett. Eh, írásban is fogok válaszolni az összes felvetett kérdésre és ügyre. Néhány rövid megjegyzés a KKV-kkel kapcsolatban az antitrust eh, ügyekben és bizonyos elvégzendő tanulmányokkal kapcsolatban. A KKV-k a növekedés, a foglalkoztatás és az innováció alapvető forrását jelentik az EU-ban, és soha nem eh, állnak messzire az én politikai és eh, végrehajtási döntéseimtől. Fontosak számomra a KKV-k. Természetesen be kell tartaniuk eh, a versenyszabályokat, ugyanúgy, mint a nagyobb cégeknek, azonban arra is törekszünk, hogy minimalizáljuk azt az administratív terhet, amelyet a KKV-kre hárítunk a szabályaink miatt. Néhány példát említenék. A az állami segélyek, támogatások tekintetében az általános blokkmentesítési szabályozást elfogadtuk, de minimis értesítési rendszert vezettünk be az trösztellenes küzdelemben, és végül új szabályokat fogadtunk el, vezettünk be, például a kockázathétőke szabályok tekintetében. A válság alatt sok cég nem tudott fizetni, fizetőképtelené vált, és a kilenc olyan cég közül, amelyek fizetési könnyítést biztosítottunk tavaly, öt ezek közül kkv voltak. Jelen pillanatban azon dolgozunk, hogy hogy lehetne még több, jobban biztosítani, hogy a KKV-kkel szemben az eljárásaink során ne alkalmazzunk semmiféle diszkriminációt szándékunk nélkül sem, tehát véletlenül sem. E, az európai fogyasztók és vállalkozók, különösen a KKV-k, hangsúlyozom még egyszer, fontos, hogy hozzájussanak ahhoz a, a kompenzációhoz, amelyre szükségük van akkor, hogyha, hogyha az, e, a tröszt ellenes e, szabályokat valaki más megszegi, és emiatt károkat szenvednek el. Ezzel kapcsolatban vitat folytatunk, 300 választ kaptunk, értve 5 EU-s versenyhatóságnak a válaszait is. Ezen kívül 18 ezer levelet kaptunk a polgároktól is a tekintetben. Úgy tűnik, hogy az emberek készen állnak arra, hogy igazi EU síkon, átfogó síkon történő politikai vitára a bizottság szeretne egy közleményt elfogadni a kollektív jogorvoslat lehetőségével kapcsolatban ennek az általános elveiről ez év végéig. Nos, amint ezeket az elveket meghatározunk, meg tudjuk majd beszélni, hogy hogyan tudjuk, hogyan tudunk tovább lépni a e, magánjogi e, e, jogérvényesítés terén. Nézzük a tanulmányokat. A válság idején a pénzügyi szektor megsegítésére át, áll, átmeneti állami támogatási szabályokat határoztunk meg. Ezzel kapcsolatban részletes jelentés kerül majd megjelentetésre. E, a parlament ezzel kapcsolatban megrendelt egy másik tanulmányt és e, egy, egy jelentést, és e, jól lett, ez nem olyan átfogó, mint a mi jelentésünk. El kell mondanom, és örömmel mondom el, hogy hasonló következtetésre jutott, mint, mint mi magunk. Például kiderült, hogy a pénzügyi szektor támogatása valóban indokolt volt, és ez segítette a reálgazdaságnak a hitele való ellátását. Ezen kívül eh, ezek a támogatások nem hatottak ki az EU bank ágazat eh, verseny, verseny szempontból vizsgált eh, bank szerkezetére, nem torzította el azt, Ugyanakkor a tanulmányunk azt is részletes, részletezni fogja majd, hogy milyen szerkezetváltásra volt szükség. Minden egyes esetet alaposan átgondoltunk, és csak utána hoztunk döntéseket struktúraváltás szempontjából. Bizonyos meghatározásokat, bizonyos eljárásokat határoznak meg az európai bankokra, amelyeknek az a célja, hogy a verseny ne torzuljon. Végül a jelentés nagyon szélesen markó, és nagyon sok forrása támaszkodik. Emiatt az átfogó jelleg miatt kép, megtehettük azt is, hogy más területekre is kipillantottunk, ilyen például a zöldebb elvek alkalmazása a válságba való kilábalás kapcsán. Végül szeretnék beszélni az általános gazdasági érdeket képviselő állami támogatási szabályokról. A hatóságok, a magán és állami cégek, eh, amelyek ezeket a tevékenységeket folytatják, tulajdonképpen eh, partnereink voltak a tárgyalásokban, párbeszédben eh, a polgári társadalom képviselővel együtt három alapvető cél, kitűzésünk volt, illetve eszközünk volt a célok elérésére. Először is egy, kommunik- egy közlemény, amely meghatározza, hogy milyen alapvető koncepciók, gondolatok mentén végezzük az ellenőrző munkánkat. Erre azért volt szükség, mert eh, e pillanatban még elég nehéz értelmezni eh, ezeket a szabályokat a saját eh, jelenlegi formájukban. Másrészt döntést fogunk hozni azzal kapcsolatban, hogy egyszerűbb és rugalmasabb megközelítést fogadjunk el a helyi szolgáltatások és bizonyos szociális szolgáltatások terén. És végül egy keretet fogunk elfogadni a nagyobb kompenzációs összegek kapcsán a szociális szolgáltatások terén. Nos, az SGI-vel kapcsolatban biztosítani szeretnénk az, hogy a szolgáltatások valóban helyi jellegűek legyenek, és ez a szabály, ez a de minimis szabály más kritériumoktól is függhet, vagy azzal, hogy maga a szolgáltató korlátozott méretű, vagy azzal, hogy a helyi hatóság korlátozott méretű a népességnek megfelelően. Ezen kívül javaslatot fog arra tenni, hogy az átlagításunk eredményeként biztosítsuk azt, hogy a szolgáltatások a lehetőleg eredményesebben kerüljenek nyújtásra. Mert fontos az is, hogy a szolgáltató valamennyi költséget figyelembe vegyük észszerű profit áréssel együtt. Sokszor a problémák a hatékonyság alacsonyságával függ, tehát kis alacsony hatékonysággal függnek össze ezek önmagukban is torzíthatják a piacok működését, és nem tesznek jót a szolgáltatások minőségének sem. A szöveget a nyár folyamán fogjuk véglegesíteni, és szeptemberben, szeptember közepén kerül majd nyilvános vitára. Azok a tagállamokkal októberben vitatjuk meg ezt az anyagot, és ha minden eh, terv szerint megy, akkor az új szabályokat 2012. január végére fogadjuk el, és természetesen szívesen megvitatjuk ezt az ügyet önökkel ősszel, még mielőtt a csomagot végleg elfogadnánk. Köszönöm szépen. Excuse me. Uh, thank you very much, uh, Köszönöm, biztos úr, mondja az elnök asszony. Rátérünk az eszmecserére. Úgy gondolom, hogy jelen pillanatban még mindig van másfél óránk, tehát úgy gondolom, hogy a képviselők egyesével felszólalhatnak és a listán egyedül a következők szerepelnek. Schwab, uh, Annie Polimata, uh, Ildikó Golpelt, Sophie Intveld, Antolin Sanchez Prezedo, Philip Lambert, Peter Simon, Elisa Ferreira and Gunnar Hockmark. Anybody else want to signal now? Okay. Még szeretne valaki felszólalni a felsoroltakon kívül? Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende, Herr Vizepräsident. Köszönöm szépen, elnök asszony, alelnök úr, Mindenek előtt szeretnék gratulálni az Európai Bizottság versenyhatósága által elvégzett munkához az elmúlt időszakban. És szeretném megindokolni nem csak a pénzügyi válság miatt, hanem az általános nehézségek miatt is mi sikeresnek tartom ezt a munkát ilyen körülmények között a tanács és a parlament között sikeres együttműködés van 40 éve időközben, és köszönjük szépen a jó és sikeres együttműködést mindenek előtt, ami a szükséges információk cseréjét illeti. Van egy néhány terület, ahol a versenypolitikai jelentés súlypontokat jelöl ki, ön ezeket megemlítette. Négy területtel egészíteném ezt ki. Ezek véleményem szerint külön méltatást érdemelnének. Mindenek előtt felhívom a figyelmet arra, hogy a pénzbírságok esetében, és mindenek előtt azon döntések esetében, amiket ön is említett a kis és középvállalatok vonatkozásában. Most a kérdés az, hogy az iránymutatások szerinti kalkuláció megfelelő-e a jogi alapokat figyelembe véve, vagy pedig meg kéne vizsgálni, hogy a kiszámítás a kalkulációs alapok, vagy az új elvek adott esetben a 2003 per 1-es rendeletbe bekerüljenek. Ez egy olyan téma, amiről ön is beszélt a monoproduct Conduct Businesses tekintetében. Ezek mindenek előtt kis és középvállalatokra jellemzők, tehát az egytermékes vállalkozások. A második terület az energiaterület, ahol a DG Trán hatáskörét átruházták a versenyjogi főigazgatóságra, és az energiaterületen a bizottság eljárásai bizonyos változásokat okoztak mindenekelőtt A 2010-es állásfoglalása alapján, amit a parlament készített a belső piacon, úgy döntöttünk, hogy a belső piaci csomagokat végrehajtjuk a verseny és a liberalizáció érdekében. Ön erre felhívta a figyelmet, ön megtette a szükséges lépéseket, és de azért van még munka bőven úgy gondolom. Végül pedig azt gondolom, hogy a nemzetközi együttműködés keretében az az elképzelése önnek, hogy a versenypolitikánk hosszú távon csak akkor lehet sikeres, hogyha egy széles körű globális keretbe illeszkedik. Nos, ez teljesen igaz nyilvánvalóan, de Szeretném megemlíteni, hogy Svájcban, Európa közepén még mindig van egy ország, ahol az ország versenyhatóságai hogy is mondjam, nem olyan értelemben, nem olyan mértékben eh, kerültek bevonásra az Európai Unió kontrollja alá, ahogyan ezt sokan szeretnék. Ami pedig az állami támogatásokat illeti az általános gazdasági érdekű szolgáltatások esetében, erről még beszélni fogunk a későbbiekben, de azért most felhívom a figyelmet arra, hogy az a javaslat, amit ön készített az érintettek érdekeinek, valóban sok tekintetben eleget tesz, vagy megközelíti azokat, és hogy ősszel egy jogalkotási csomaggal állnak elő, ezt tudomásul vesszük, ezt az ígéretét, és ott majd figyelembe veszik az eddig elmondottakat. Örülök a további vitának, és abban bízom, hogy az év végéig jó együttműködést tudunk kialakítani. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, Schwab úr. Ami a szakciókat és a pénzbírságokat illeti, valóban alapos a jogalapunk. Az Európai Bíróságra hivatkoznék, akik teljesen egyet értenek az mi elveinkkel, a szerződésen alapulnak az, a büntetések, a pénzbüntetések és ez, ezek vonatkozó szabályok. 2006-ban adtuk ki utoljára az erre vonatkozó irányelveinket, szabályainkat, és nem, nemrégiben megkaptuk az első bírósági döntéseket, amelyek az új irányelvekre alapuló döntéseket e, e, alá támasztották, gyakorlatilag a bíróság eh, eh, megerősítette ezeket. Eh, időről időre van egy-egy dosszié, amelyet a bíróság vizsgál, azonban általában nem jogi szempontból bizonyos alkalmakkal előfordul, hogy és erről beszéltem korábban is az első meghallgatásom alkalmával, hogy az a célom, hogy a problémásabb ügyeket eh, vizsgáljam, például a ügyeket, eh, tröszt ellenes ügyeket, mert néha szükségesnek tartom, hogy ezeket a konkrét eh, ügyeket is vizsgáljuk külön. Valószínűleg a kartelekre vonatkozó új döntésünkben ezeket az újabb megfontolásokat is be fogjuk majd vonni. Egyetértek önökkel az energia fontosságával kapcsolatban, ahogy ezt a prezentációban is megfogalmaztam. Úgy gondoljuk, hogy az energia ágazat rendkívül fontos az állami segélyek és a tröszt ellenes küzdelem terén is. Prioritás mind a két területen ez a szektor. Nem csak a verseny érvényre juttatásáról, a verseny biztosításáról van szó, hanem a belső energiapiac létrehozásáról eh, energiastratégiai kidolgozásáról, klímaváltozásról is. A versenypolitika eh, rendkívül fontos eszköz ebben és az is lesz. Nagyon világosan értem, hogy milyen aggodalmaik vannak önöknek. Vannak olyan országok, amelyek nem EU-s tagállamok, és amelyek nem követik pontosan ugyanezeket az elveket, a versenypolitika érvényre juttatása kapcsán elég keményen együtt dolgozunk a nemzetközi versenyügyi szervezetekkel, hálózatot alakítottunk ki, e, most volt éves e, hágai e, tanácskozásunk, nagyon sok munkacsoportot hoztunk létre, különböző tagállami és nem tagállami versenyhatóságok együttműködésével, és amelyik hogy Svájc és egyéb harmadik országok fokozatosan egyre inkább meg fognak felelni a mi alapelveinknek. És ezzel tulajdonképpen meg is köszönném a kommentjeit az NGIS-szel kapcsolatban. Elnök, a következő felszólalónak megadnám a szót, aztán eh, a során változik a, parlamenti eh, tanáros felszólások eh, kapcsán. Ennének adom meg most a szót. Thank you, thank you Sharon. Köszönöm Sharon, köszönöm biztos úr, hogy felszólalt Szeretném kihasználni a jelenlétét most itt a nyári szünet előtt, és az eurozóna újabb válságának újabb válsága előtt, annak előestéjén. Amiről beszélni szeretnék, az a hitelminősítő ügynökségek szerepe az, ahogyan nem tartják be a versenyszabályokat, erre ön már több alkalommal rámutatott, és arról is beszélnék, hogy milyen rendkívül negatív hatása van ezeknek a ügynökségeknek a működése az eurozóna válság alakulására. Biztos úr, a kérdésem az, hogy a bizottság reagálni fog-e erre, mielőtt még túl késő lenne. Most már hetek, hónapok óta figyelemmel kísérünk egy nagyon furcsa fejleményt, figyeljük azt, ahogy a hitelmenésítők hogyan vesznek részre az Európai Unió egyéb intézményeinek tevékenysége mellett, hogyan befolyásolják a görög segélycsomag összeállítását. Tehát úgy tűnik, hogy az ő ítéletüknek függvénye az, hogy mi fog történni Görögországgal, hogyan kerül elfogadása a görög válsággal kapcsolatos csomag, valamiféle részleges csődeljárásról lesz szó, vagy pedig más megoldás. Úgy tűnik, hogy túlságosan nagy szerepe van a hitelminősítőknek E, és ez nagyon nagy veszély az egész eurozóna tekintetében. Mi az ön véleménye azokkal a gondolatokkal kapcsolatban, amelyek az Európai Független Hitelminősítő Intézet felállítása kapcsán fölmerültek. Hogyan reagál arra, amit e, Pányászteki e, biztos néhány nap azért mondott nevezetesen, hogy ennek a, ezeknek a tagállami hitelminősítőknek a véleménye Eh, tehát, hogy eh, tiltani kellene azokat a hitőminősítőket, amelyek olyan tagállamot képviselnek, amelyben már eh, bizonyos pénzügyi mentési programok kerültek megvalósításra. Almonia úr. Nos, nagyon sokan felvetették az elmúlt hetekben nyilvánosan, hogy a hitelminőségű, hitelminősített cégek egyfajta oligopóliumot Eh, képviselnek, hiszen három mérvadó hitelminősítő társaság létezik. Erre azonnal úgy reagáltam, hogy megkértem szolgálataimat, szolgálatainkat, hogy az elemzésünket frissítsék eh, versenypolitikai szempontból. És azt kell mondanom, hogy a versenypolitikai eh, szempontból meg kell vizsgálni, hogy a domináns helyzettel visszaélnek-e, illetve az alapszerződés 101-es cikkével szemben föllépnek-e e, egymással egyeztetve, meg nem engedett módon. Ezt napi szinten e, követjük, figyelemmel követjük, de úgy tűnik egyelőre, hogy nincs bizonyíték arra, hogy esetleg e, reagálni tudjunk ezen oligopólium Eh, ellen, az intézkedéseik ellen. Eh, tehát a versenyképességi eszközök nem eh, alkalmasak erre egyelőre. Ezzel együtt napi szinten figyelemmel követjük az eseményeket. A bizottság Várni biztosan keresztül, illetve Városzó elnök úron keresztül is kinyilvánította, hogy új szabályzaton dolgozunk, amely a hitelminősítő intézetekre szólna. Ez már a harmadik rendelet lenne a válság kezdete óta. el fogom mondani, hogy eh, milyen eh, eh, nézeteik vannak, de erre csak akkor kerülhet sor, amikor a bizottságban a testületi vitákra már sor került, addig nyilvános erről nem beszélnék. Mondjuk lehet, hogy négy szemközti beszélgetésekben elmondhatok néhány dolgot arra, hogy mit is gondolok az európai független hitelmesítő szerepéről, de nyilvánosan még nem beszélnek erről. Nyilvánvaló, hogy a válság elején nagyon nagy, méghozzá rettenetes, borzasztó szerepe volt a hitelminősítőknek. Tévedtek, a hitelképességük meglehetősen alacsony Ami a pénzügyi eszközöket illeti, először a szektorban veszítették el a hitelminősítők a hitelüket, most azonban már az állami szektorban is. De gyakorlatilag a hitelképességet, azt, hogy valakinek mennyire hisz a tömeg, nem szabályozható. Ilyen pillanatban a hitelminősítők saját hitelképessége szerintem meglehetősen megtépázott. De legyünk világosak, fogalmazunk világosan, a problémák megoldásához. Tehát az eurozóna bizonyos gazdaságainak a problémáinak a megoldásához. És annak előidézése az, hogy ez a válság ne hullámozik, gyűrűzik tovább a többi gazdaságra, ehhez bizony politikai döntésekre van szükség. Méghozzá sürgős politikai döntésekre. nem mondhatjuk azt, hogy a döntés az a képességünket a, a szabályozási mechanizmusok mögé kell dugni, nyilvánvalóan és hivatalosan kell döntenünk. Köszönöm, elnök úr. Két kérdésem van. Először is nemrégiben ön azt mondta, hogy Európában túl sok a bank, hogy kevesebb bank kellene, méghozzá a nagyobbik fajtából. És azt is elmondta, hogy túl sok a bank, kevesebb kellene, tehát nagyobb méretű. Egy kicsit furcsálom ezt egy biztos szájából. Természetesen a világban konkurálnunk kell, ez nem kétséges, ön is erre célzott a kijelentésével. De hát a bankok szektora Hát el kell, hogy mondjam, éppen az a jellemző, hogy túl nagyok a bankjaink szerintem, és ezért nem lehet őket felszámolni szükség esetén, tehát nem szűnhetnek csak úgy meg, mert túl nagy gondot okoznak. És ez az, ami végül is elvezet oda, hogy torzul a piacunk. Éppen azt kéne mondanunk, hogy nem, is, nem biztos, hogy a kisbank az, az rossz vezetés alatt áll Végül is ugyanazt a kérdést szeretném feltenni önnek, amit már elmúlt évben feltettem. Kicsit tartok attól, hogy a versenyjogi főigazgatóság nem eléggé foglalkozik azzal, hogy diszkrimináció alakul ki a támogatások területén, méghozzá az Európai Központi Bank által a bankoknak juttatott támogatásokat érintem most. Nyilván vannak, akik csődbe mentek volna, ha nem engedjük őket csődbe menni, az egy piaci torzulás. Mert ha jól vezettek egy bankot, azoknak nem kell az LKB pénze. Tehát torzítjuk a piacot, viszont a nagyoknak kell juttatni a pénzt. Az a benyomásunk emiatt, hogy torzul a verseny a piacon, és a versenyügyi főigazgatóság nem eléggé foglalkozik ezzel. A francia területen gyakran bírálják a versenypolitikánkat, és a bizottság verseny jogi döntései azt mondják, hogy az európai championok ellen van, és erre reagáltam igazából, hogy meg kell nézni, mi van a világban máshol. Az Európai Unión belül és vannak különböző piacok, vannak nemzeti lezárt piacok, vannak ágazati bankok, és nyilvánvaló, hogy nagyon különböző a pénzügyi szolgáltatások fejlettsége és integrációs szintje. Erről beszéltem, és hát ha nagyon kis bankok vannak, nagyon kis pénzügyi egységek léteznek, az nehézséget okoz, hiszen a pénzügyi rendszerünk nem eléggé hatékony, ha túlságosan felaprózódott. Vagyis valamilyen eszközre szükség van, hogy biztosítsuk a nemzetgazdaság pénzellátását. És nem szabad a vállalatokat méretük szerint szétválasztani egymástól. Egészen mást akar a versenypolitika. Egyszerűen arra kell figyelni, hogy ne éljenek vissza a piaci helyzetükkel egyesek. De ha egy nagy vállalat versenyképes, és nem torzítja a piacot, akkor nincs is baj velük természetesen. De hát azt kell látni, hogy a helyzet előnyeit élvezők nem kaphatnak túl erős támogatást, de egyes európai országokban túl kevés a bank tulajdonképpen. Nézzük meg Írországot például, nem régiben Írországban jártam, és ott azt mondtam, hogyha a stabilitás nincs ilyen nehéz helyzetben, reméljük, hogy nem sokára ez lesz eh, a helyzet, hogy nem nincsenek olyan rossz helyzetben, akkor gondoskodni kell arról, hogy legyen elég verseny az Egyesült Királyságra is nézhetnénk, ott meglehetősen lecsökkent a pénzintézetek száma a piacon, de ha megnézzük az én hazámat például, vagy megnézzük a német takarékszövetkezeteket, tehát a 40 fölötti számról csökkent a számuk 15-re, de ez éppen Spanyolországra is igaz, és persze nem azt jelenti, hogy a versenyettől feltétlenül erősödik, pénzügyi stabilitást kell biztosítani, és természetesen az ügyfelek előnyeit kell szem előtt tartanunk. Nézzük most meg a támogatások témáját, amit ön felvetett. Itt is megvannak a válság következményei, fel kellett építeni egy rendkívüli likviditási rendszert, aminek megvannak a következményei, és ezért hálásak lehetünk az Európai Központi Banknak, hogy biztosította a likviditást, mert különben a válság sokkal jobban elmélyült volna. Nem mondhatjuk, hogy magunk mögött hagytuk a pénzügyi válságot, még mindig benne vagyunk a magunk körei között, de az LKB likviditás biztosítása alapján jobban tudunk védekezni az intézkedések természetesen nem tarthatnak örökké, nem lehet ilyen intézkedéseket fenntartani hosszú távon. A kérdés az, mikor lépünk ki ebből, illetőleg azt kell megnéznünk a támogatásokat, a különleges támogatásokat, meddig kell juttatni valakinek. Vegyük például Írországot, az ír kormány az LKB-hoz e fordul, és azt mondja, hogy strukturális támogatásra van szükség, általában ezt kérik. Mi erre azt mondjuk, hogy ilyen nem lehet, csak átmeneti seg- támogatásról lehet szó. Aztán vannak egyéb döntések is, tehát egyes konkrét intézeteket kell megvizsgálni, és ott van szükség szerkezetváltásra. Ehhez tudunk biztosítani valamit. De Persze nem jutottuk el még az út végére, Minden esetre számos bank a támogatás nélkül egyszer nem maradna fenn, és ez nem lehet a célunk. És természetesen egy átmeneti támogatást lehetővé teszünk, de folyamatos állami támogatást nem. A szerkezetváltás alatt nem erről beszélünk. A szerkezetváltás alatt mi azt értjük, hogy 30 konkrét döntést hozunk meg, és pillanatnyilag 20 áll előkészítésben, és még talán továbbiakra is szükség van, de mi egyedi eseteket vizsgálunk. A főszeg csökkentése, alkalmazkodása a piachoz, az üzleti modell váltása, a teher, terhek megosztása, ezek azok a feladatok, amiket el kell végezni, amiket mi elvárunk, és ez, ehhez kell nekünk kereteket biztosítanunk. Nem bírálhatjuk a bankokat, hogy igénybe veszik ezt az átmeneti támogatást. Szükség van erre. Köszönöm szépen. Köszönöm biztos úrnak is az összefoglalóját. Figyelmesen elolvastam ezt a jelentést, és engedjen meg eh, egy kérdést ezzel kapcsolatosan. a jelentés tulajdonképpen nagyon eh, kiválóan összefoglalja egy ellenőrzésnek a tanulságait én azonban úgy érzem hogy ez a versenypolitika amiről beszélünk az elmúlt években úgy hatáskörét mint feladatait tekintve nem változott. most azonban nem egy statikus helyzetről van szó hanem egy válság eh, gal vagy legalábbis gyorsan változó körülményekről beszélhetünk. nekem ebből a jelentésből az hiányzik hogy önök milyen ösztönzőket kvántak alkalmazni a two thousand and ten es évre és ehhez képest hogyan valósultak meg azok. kérem tegye meg biztos úr hogy ezzel a szóbeli kiegésztéssel az összefoglalóját eh, kiegészti. van még egy kérdésem E, ez pedig szintén a bankokra vonatkozik. ön emltette azt hogy a bankoknak a megsegtése átmenetileg e, megtörtént és volt egy olyan mondata ami arról szólt hogy e, hozzájárult a versenyképességhez. én olyan tanulmányokat olvastam amelyek arról szóltak hogy a hitelkihelyezések nem nőttek a kkv helyzete ezektől nem javult tegye meg nekem legyen szves azt hogy átküldi ezt a tanulmányt amire ön hivatkozott hogy a versenyképesség nőtt. köszönöm szépen. No, no sé si, si entendí. Nem tudom, hogy jól értettem-e az első kérdést, amelyet föltett nekem. Nem vagyok biztos, hogy jól értettem az első kérdését. Ön azt mondja, hogy vannak hiányosságok a jelentésben, és kérem, ismételje meg a kérdését majd, ami a második kérdést illeti. A különleges támogatások amelyek célja az, hogy pénzügyi stabilitást teremtsenek, és aztán szerkezetváltást indítsanak be a bankrendszerben. Ezeknek a célja egyrészt, hogy az összeomlást elkerüljük, ez volt a válság elején a helyzet, és a gazdasági mozgások teljes lebénulását megakadályozzuk, és hogyha ezt a fő kockázatot kiváltjuk, kikapcsoljuk, akkor a struktúraváltás, a szerkezetváltás után lehetőséget teremtünk arra, hogy azok a pénzint, hogy a pénzintézetek finanszírozni tudják a nemzetgazdaságot. A kontinentális Európában mindenekelőtt előtt úgy működik a rendszer, és hogy banki hitelekre szükség van. Nagyon függ az egész gazdaság a bankhitelektől, és nagyon függenek mindenekelőtt előtt a kis és középvállalatok Vagyis olyan pénzpiacra van szükség, amely hatékony, ahol kellő tőke áll rendelkezésre, amely lehetővé teszi, hogy a vállalatok hozzáférjenek a szükséges hitelekhez, eltekintve a háztartásoktól, a, szintén szükség van a bankokra, a háztartásoknál, hiszen vannak betéteik, és nekik is szükség van pénzre, de mi mindenekelőtt a kis és középvállalatokra gondolunk, és nyár végén, augusztus elején megkapja a kívánt tanulmányt vagy jelentést, és meg fogja látni, hogy mit sikerült elérni időközben. Ami a pénzintézetek megmentését illeti. De a pénzügyi rendszer valószínűleg jobb állapotban lesz, véleményünk szerint, és jobban tudja finanszírozni a nemzetgazdaságot. Kérem. Ment a kérdésem ugyanaz tehát látom ezt a jelentést nagyszerű eredmények látom hogy az állami támogatások hogyan alakultak a brságok is széles ennek a spektruma. én arra vagyok kváncsi hogy önök two thousand and ten év vonatkozásában tervszinten milyen ösztönzőkkel e, számoltak mit szerettek volna elérni és akkor utána én azt tudom mondani hogy ez nagyszerű vagy nem a jelentés önmagában jó de nekem nincs viszonytási alapom megtenné hogy legyen? a mi intervención eh, la primera vez que comparecí ante el comité. Nos, hadd említsem ismét az első felszólalásom kapcsán még biztos jelöltként 2010. januárjában önök előtt megjelentem, és elköteleztem magamat akkor a biztosok tanácsa testületen nevében eh, az akkori politikáinkat vitatván, hogy elköteleztük magunkat a mandátum mellett, konkrétan a mandátum első éve tekintetében, és elmondtuk, hogy mi, milyen döntéseket eh, fogunk meghozni az akkor meghatározott döntéseket kivétel nélkül meghoztuk. Elnök Sophie. Felt. <laughs> Sorry, didn't recognize. Elnézést, nem ismertem fel a nevemet. Yes, thank you, Commissioners. Köszönöm szépen, biztos úr, nagyon nagy öröm, hogy itt láthatom. Három dolgot szeretnék felvetni. Az első kérdésön hivatkozott a mife a vita során, és hát a SZEPPÁ-val kapcsolatos szavazás is megtörtént, megbeszéltük a MIFE-t korábbi fázisban. Na most hát elégedette azzal, hogy megfelelő gyorsasággal haladunk annak érdekében, hogy biztosítsuk a megfelelő versenyt és a könnyű hozzáférést az új ö, ö, piaci lehetőségekhez. Én úgy érzem, hogy ez elég lassú. A második kérdésem azok az SGI-jal kapcsolatosak, az általános érdekű szolgáltatások. Én a magam részéről az általános kivételeket, amelyekre hivatkozott a kórházakra, és elmondta, hogy esetleg más kategóriák is, mint kategória kivételek sorába tartoznak majd, csak éppen a különböző tagállamokban más a rendszer, még a kórházok vonatkozásában is lehet, hogy a kórház egy kereskedelmi vállalkozás, hát akkor miért kellene kivételként kezelni, akkor, hogyha versenyben állnak egymással. Tehát ezek az általános kivételek nagyon kockázatosak véleményem szerint, és remélem, hogy a bizottság nagyon alaposan meg fogja vizsgálni, vizsgálni, hogy mit csinál. A harmadik kérdés, hát ez nem igazán kérdés, és, illetve kérdés, csak nem tudom, hogy tud-e válaszolni az én jelentésemben a versenypolitikáról, meg aztán később az Econ vitái során megnéztük az online hirdetés és a kereső gépek lehetőségeit. És hát egyre sürgetőbb a dolog, hogyha ilyen vizsgálatot akar az ember vizsgálni, hát akkor persze nem mondja meg, de én nem tudom, hogy látja-e, hogy két héttel ezelőtt elindult valami, egy ilyen adatbázis, amit Xaxisnak hívnak, és ez 500 millió egyéni profilt tartalmaz, főleg európai polgárokról van szó, és hát itt annyi információ áll rendelkezésre emberekről, hogy, hogy nem is lehet elképzelni, hogy valaki ezzel versenyezhet. Ez egy új szektor, és ez nem olyasmi, hogy valamit csinálnak, de a szektor önmagában virágzik, és nagyon itt az ideje, hogy megnézzük. Nagyon szépen köszönöm, Invelt asszony. Először is, ami a MIF, a bankközi díjakat illeti. Mi a Mastercarddal foglalkozunk, a napokban történik a meghallgatás Luxemburgban, a Mastercard megint megint a hitelkártyát és a, a rendes kártyát próbálja meghonosítani, a Visa Card is ugyan erre törekszik, a, mint a Mastercard, csak éppen nem hitelkártya formájában, de hát itt még további vizsgálatokra lesz szükség. Azután van néhány potenciális új jelentkező a kártya piacon Európában. Elvben a lényeg, hogy egy európai fizetési rendszert akartunk kialakítani a kártyával és hát mm, néhány probléma van, és erről is folyik a vita, hogy ők jó európaiak akarnak ugyan lenni, csak nagyon magas áron. És itt bizonyos kételmeim vannak, hogy, egy európai, hogy az európai fogyasztóknak mi hasznuk lesz egy olyan európai kártyából, ami sokkal drágább, mint a többi. Hát ezt vizsgáljuk, ezt meg kell nézni. Van egy másik vita is, illetve önöknél a, a jogszabályalkotó oldalon van egy vita mi felkapcsolatban a, ezeknek a transferét illetően. Hát az én kételjeim ott vannak, hogy itt a, akiket érint ez, azokat a DC-ket. Hát most akkor biztosak önök abban, hogy tényleg kell itt egy szabályozás? Ugye Michel Barnier foglalkozik ezzel, meg hát a fogyasztói védelem is, tehát ezt, ezt így vitatjuk meg a ö, bizottságon belül, a belső szinten. De én a magam részéről azt gondolom, hogy nem könnyű itt diplomatikusan eljárni, és nem könnyű megoldani minden problémát, amelyek kapcsolatosak ezzel a fizetési rendszerrel, és az alternatívokkal szemben pedig akadályokat emelni jogszabályokkal. Nekünk európai fizetési rendszerre van szükségünk, amint lehet, minden szinten ez lényeges, ez meghatározó, hogy kialakítsuk ezt a belső piacot a pénzügyi szolgáltatásokra vonatkozóan is. Úgyhogy szükségünk van többek között erre is. És mi nem vagyunk még elég erősek ahhoz, hogy meg tudjuk oldani a problémát, és elmozdítsuk az összes korlátot csupán versenypolitikai eszközökkel. Tehát kell valamilyen szabályozáson gondolkozni, de ez jelenleg egy rendkívül fontos vita. Egyetértek önnel, hogy valóban lassan haladunk az igazi SEPA irányába. Nemrégiben esett szó bilaterális alapon erről a szerződésről a szociális szolgáltatásokra vonatkozóan. Nos, a legtöbb úgynevezett szociális szolgáltatás, hát ezek bizony nem könnyen határozhatók meg részletesen, hogy hol a határa a szociális szolgáltatásnak, és hogy ezt lefedi-e a kis a helyi közösségek által, hatóságok által biztosított szolgáltatásokat itt előfordulhat versenytorzítás, határon átnyúló keretek között is. Bárhogy is legyen a kivétel, az úgy érvényesül, hogyha van egy noti, pedig a úgy, hogy nincs segítség. Ez segítség, van állami segítség, csak a legtöbb szociális szolgáltatás esetében én azt gondolom, hogy csökkenteni tudjuk a bürokráciát, és oly módon, hogy felmentjük őket a notifikációs kötelezettség alól, és akkor vizsgálatot indíthatunk hivatalból, foglalkozhatunk panaszokkal, vagy pedig megnézhetjük ex post ellenőrzés keretében, hogy megfelelően működnek-e a szabályok, és hogy milyen, mit sértettek meg az állami segítségnyújtással kapcsolatban. De ez nem kivétel. A kivétel számomra az, akik a de minimis szabály alatt vannak, ezek nagyon csekély szolgáltatások. Néhány esetben az én állami támogatással kapcsolatos döntéseimben és más esetekben is ez egy nagyon, nagyon erőforrás igénylő tevékenység, és ennek a gazdasági jelentősége a belső piacot illetően, ami a versenytorzítást illeti, az majdnem egyenlő a nullával tehát jobban kellene az erőforrásainkkal gazdálkodni, és az igazán fontos ügyekre koncentrálni, és részletesen azokat vizsgálni, amelyekkel kötelesek vagyunk foglalkozni a panaszok miatt, vagy pedig a notifikáció okán. És végül az online hirdetések kérdése. Vizsgálatot indítottunk a Google ellen novemberben, van egy keresőgépe, és hogy majdnem a 94%-át az EU piacnak ez lefedi. Ez jó sok. És a, a, ez a vizsgálat, ez, ez nyilvános, hát most nem fogom itt elmondani ennek a különböző szempontjait. Mi megnézzük, hogy vannak-e potenciális versenyproblémák a keresőgéppel kapcsolatban a Google részéről, eh, a hirdetéssel kapcsolatban, de hát ez, ez a Google-nek egy bevételi forrása a többek között. Tehát sokat eh, tanulunk. Az online hirdetések kérdése, ez nem egy kizárólagos tevékenysége a Google-nek. Úgyhogy lehet, hogy a Google esetből sokat fogunk tanulni, és azt majd hasznosítani tudjuk más esetekben is, de hát a legjobb módszer most, hogy haladjunk előre a Google vizsgálat során. A másik dolog, ami egy kicsit aggasztó, az az, hogy birtokolja a mi személyes adatainkat, és mi haszna van ebből? Ugye most sokat beszélünk erről manapság szerte a világban. És ez már a magánszféra kérdése, ez meg nem verseny. Úgyhogy ha ö, ö, visszaélnek a, a visszaél valaki a domináló helyzetével, hát akkor ezzel ellen fel lehet lépni. Pénzügyi szolgáltatások területén foglalkozunk bizonyos dolgokkal, és hogy ott bizonyos piaci szereplők a saját privát érdekeik érdekében kezelik ezeket az adatokat. Ilyenkor ezt meg kell néznünk természetesen. De elvben eddig ez a magánszféra kérdése, az adatvédelem kérdése, és hát a bizottság más területei foglalkoznak ezzel, de nem elképzelhetetlen, hogy egy napon mi is érdekeltek leszünk ebben, de jelenleg most mi a Google vizsgálatra összpontosítunk, ez nagyon fontos, ez egy kulcsfontosságú vizsgálat jelenleg, és ez nem új, hanem ez egy mozgó cél, amire itt lövünk. Ezek a ö, szektorok, ezek a szereplők változnak folyamatosan a ö, részei a, a, az üzleti modellnek, de ugyanakkor a valóság az folyamatosan ö, változik, úgyhogy ez nem egy könnyű feladat. Nagyon szépen köszönöm, Antonin. Köszönöm, elnök asszony. Nagyon fontos időpontban tárgyalunk erről az ügyről, hiszen ma ünnepeljük az első jelentés kerekifordulóját. Lambert úrra hivatkoznék vissza. A támogatások fényében úgy gondolom, hogy biztosítanunk kell azt, hogy a kedvezményezettek ne tegyenek szert méltatlan előnyre azokkal szemben, akik nem kaptak ilyen támogatást. Ugye a versenyképesség helyrehozása volt a cél, azon, azonban vannak olyan cégek, amelyek nem kaptak támogatást. Mi van akkor, hogyha az Európai Központi Bank likviditási eszközeihez hozzáférnek e, e, cégek? Hogy befolyásolja ez a versenyképességüket? Nyilván a központi bank függetlensége eh, fontos ügy, de elképzelhető, hogy valaki előnyhöz jut. Eh, ami az általános gazdasági érdeket képviselő szolgáltatásokat illeti, a de minimis eh, rendelkezések kapcsán elmondottakat egyetértek, azonban ebben az esetben a szolgáltatásokhoz való hozzáférés kérdése is fontos fontos, hogy milyen feltételei vannak ennek. Garantálnunk kell az oktatásokhoz való hozzáférést, és nem csak a e, kifizetést. Fontos, hogy a polgáraink hozzáférnek ezekhez a szolgáltatásokhoz, tehát ez egy alapvető eleme a kérdéseknek. Ami a kollektív jogorvoslatot illeti, nem említette az általános elveket, Vannak jogalkotási kezdeményezések, amelyek ebből a keret eh, elképzelésből származnak. A jogalkotási kezdeményezés ennél még konkrétabb is lesz majd a verseny és az együttöntés terén, de itt felmerül egy kérdés. A nemzetközi szintéren azt látjuk, hogy az Egyesült Államok vizsgálatokat indít bizonyos társaságok magatartással kapcsolatban az USA-ban, ez azonban kihat Európára is. Úgy gondolom, hogy párhuzamos vizsgálatokat kellene folytatnunk az EU és az USA között. Kérdésem, a piaci magatartást vizsgálja-e az Európai Unió is, és van-e olyan norma, amely az Egyesült Államok hatóságaival való együttműködésre vonatkozik, ez az eredményes ténykedésnek a kritikus feltétele lenne. Végül a szabályozás és a verseny tekintetében nagyon fontos megfontolások vannak, és fontos lenne tudnunk, hogy mi az én álláspontja, mi lesz az én álláspontja. Például a mezőgazdaság terén biztosítanunk kell azt, hogy a verseny az meglegyen, ugyanakkor biztosítanunk kell azt is, hogy a szimmetriát elkerüljük vagy itt a roaming, a barangolás a telefonon szolgáltatások terén biztosítanunk kell azt, hogy ezek a szabályozások, ezek a rendeletek megfeleljenek a versenyképességi követelményeknek. Elnök, úgy tűnik, hogy ez öt kérdés volt, úgyhogy a biztos úrnak most adok lehetőséget, hogy erre az ötre válaszoljam. nem fogok válaszolni, az kicsit tömörebb lesz talán. Az első Én nem gondolom, hogy az Európai Központi Banki likviditási eh, eh, segélyek, itt ugyanis kölcsönökre beszélünk, amelyek biztosíték mellett kerültek nyújtásra. Ezek azon el, megítélés alá kerülnének, mint az állami segélyek. Itt kicsit másról van szó. Különleges hitelekre van szó, amelyek bizonyos központi bankokon keresztül érhetőek el, az Európai Központi Bank eh, forrásaiból. Ez nem ugyanaz, mint az állami támogatás. Azonban valóban úgy érezik, hogy valahányszor állami támogatásra kerül sor garanciák vagy eh, biztosítéki összegek tekintetében, vagy amikor úgynevezett toxikus eh, eszközállományokról van szó, vagy, vagy hitelkeretekről, és amikor ez a kivételes csomagokhoz e, csatlakozik, ugye 2008-2009-es időszakra hivatkozók, ott bizonyos küszöböket, küszöböket határoztunk meg, És amikor megnézzük, hogy itt milyen szerkezetváltásra van szükség, akkor biztosítani kell a sokszínűséget, a diverzitást, a megfelelő terítést az összes érintett partner között biztosítani kell az általános értékű gazdasági szolgáltatások érvényesülését, a különböző akadályokat meg kell szüntetni. Óriási problémakör ez, és teljesen egyetértek azzal, a felvett, azzal, ami az kérdése mögött húzódik, azt azonban el kell mondanom, hogy a köztámogatások szabályozása az általános gazdasági érdeket képviselő szolgáltatások terén, és végül is eh, ez az, aminek az alapja az alapszerződés, az 156-os cikk. Nos, ez nem az összes eh, eh, általános érdeket képviselő szolgáltatásra vonatkozik, hiszen ezek egy részével már Európai Uniós szinten foglalkoztunk, az egyetemes szolgáltatások ilyenek például, vagy említhetném az alapszerződésben azt is, hogy a tagállamok döntési szabadsággal rendelkeznek a tekintetben, hogy az egyetemes szolgáltatások hol esnek a tagállam hatája alá. Valahol a tagállami szabályozás érvényesül, és ilyenkor fölmerülhet, hogy ezeket a támogatásokat állami támogatásnak tekintjük, tehát egyáltalán nem arról van szó, hogy itt csak az Európai Uniós rendelkezések lennének érvényesek. Vannak olyan döntések, amelyeket a tagállamok hoznak meg a saját e, e, kizárólagos döntéskörükben. Tehát megértem, hogy mi, a, mi van a gondolata mögött, a kérdése mögött, de hogyha az állami támogatásoknak a számbajázásról beszélünk, az általános gazdasági értekért képviselő szolgáltatása tekintetében, ez nem minden SGEI szolgáltatását, szolgáltatását terjed ki. Ami a közös kollektív jogorvoslatot illeti, ez már többször elhangzott ebben a szakbizottságban. Az Európai Bizottság e, a nyilvános egyeztetések alapján tevékenykedik, és évvégén egy közleményt fogunk elfogadni az a kapcsolatban, hogy milyen elvek irányítsák a kollektív jogorvoslatot az Európai Uniós szinten, és ennek alapján fogjuk majd látni, hogy ezeknek az elveknek a meghatározása hogyan hat ki a különböző konkrét területekre. Nyilván eh, a versenyjog terén lesznek jogalkotási következmények, hiszen a kollektív jogorvoslat kérdése egyértelműen kifoghatni, fog hatni, de vannak olyan helyek, ahol konkrét szabályokat kell majd meghatározni. Erről azonban természetesen a bizottság párbeszéd, a tanácsal és a parlamenttel folytatott párbeszéd fényében fog sor keríteni. Az összes érintett biztos elmondta már, hogy bármilyen jogalkotásra kerül sor, annak az eljárás, köz, annak az együttdöntési eljárás keretén belül kell megvalósulnia megfelelő jogalappal. Többen felvetették a tagállami együttműködést, de szükség van az Egyesült Államokkal és egyéb harmadik felekkel való együttműködésre is, hiszen például az Egyesült Államokban vannak olyan cégek, amelyeket sokkal inkább érint. Mondjuk a tröszt ellenes vagy kartel ellenes döntések során kivel az együttműködésünk az észak-amerikai partnereinkkel, az igazságügyel és az FTC-vel, a Federal Trade commission a Szövetségi eh, Kereskedelmi Bizottsággal. Információt cserélnek, egyeztetünk folyamatosan napi szinten. Eh, föltéve, hogy az információ nem minősített információ, nem titkosított anyag de fölmerülnek olyan kérdések, amelyek mondjuk az igazságügyi szférában merülnek föl, ahol elképzelhető, hogy jogi összefüggések miatt titkos adatkezelési kötelezettségeik vannak, de számos olyan vizsgálat van, amely vagy szimultán módon, vagy, vagy kvázi szimultán módon folyik az Atlanti óceán, eh, ahogy mondani szokták, a túlcsa mindkét oldalán. gyakran könnyebb az amerikaiak számára velünk egyeztetni, eh, mint, eh, mint eh, az amerikai hatóságok között. Korábban voltak panaszok ezzel kapcsolatban, manapság már nincsenek ilyen panaszok. Ami a verseny szabályozását illeti, ideértve az orvosi, bocsánat, a, a kollektív jogorvoslat témájában erről már sokszor beszéltem, különösen arról, hogy a kollektív jogor, jogérvényesítés, vagy jogorvoslat lehetősége egy-egy adott céggel szemben. Uh, igen, érdekes dolog. Voltak ezen a téren kivételek is, a teipar például ott, ez volt az első kivétel és az utolsó is egyelőre. Nem szabad legalizálnunk semmiféle kartelt sem a távközlésben, sem máshol. A távközlésben elég jó az együttműködés a hatóság és a piacra szövők között, Nelly Cruz és, és közöttünk, illetve a megfelelő főigazgatóság, között, és nagyon jó az együttműködés struktúrája, tudjuk, hogy mi a szabályozás és mi a verseny eh, hatóságok szerepe. És amikor frekvencia kiosztásra vagy sávszélességre kerül a sor, ezek a témák merülnek fel, akkor ugyancsak nagyon jó az együttműködés köztünk. És úgy gondolom, hogy mind a két eszközt okosan használjuk fel, és meg tudjuk oldani azt, hogy ezek az eszközök egymással összeillesztve jól működjenek. Elnök, köszönöm szépen. Nagyon sokan jelentkeztek, mióta felolvastam a listát, úgyhogy, úgyhogy újra csoportosítanom kell a kérdéseket. Nem verseny ez olyan tekintetben, hogy ki tud többet kérdezni egy levegővel, listázom a kérdőket. And then Sophie Okuni and Sylvie Goulard and uh, majd ezt követően le fogom zárni a kérdések listáját, hogyha um, újabb ö, okos kérdések merülnek fel, hát sajnálom, mindenre nem lesz idő. Hát akkor jó példával szeretnék elől járni. Ugye a többiek öt kérdéssel kezdtek, nekem csak három lesz, úgyhogy lehet, hogy a következő hozzászólónak már csak egy kérdése lesz, és akkor az idővel is ki fogunk jönni. Na most én... Eh, igen, én egy saját kezdeményezés jelentést készítettem az állami segítségről az általános gazdasági érdekű vállalkozások vonatkozásában, és hát köszönetet szeretnék mondani azért, hogy erről is szólt a, a biztos úr, mert az a közlemény, amit kiadott, abból kiderül, hogy az előző konzultációk eredményeit milyen jól bevonta a jövőbeni terveire, és a személyes megbeszélésünkből is tudom, hogy még sok mindenbe fog ebbe kerülni. Ezen a ponton köszönöm, hogy az eljárás menetrendjét egy kicsit hozzáigazítja a parlament munkarendjéhez, hogy mindezt figyelembe tudja venni, ugyanis a parlament egy kicsit későn indult ezzel a munkával, úgyhogy nagyon hálásak vagyunk, hogy a döntéseinket valamilyen formában még figyelembe veszik. Három kérdésem lenne. Üdvözlöm hogy a diverzifikációt részesítik előnyben az állami segítségnyújtással kapcsolatban az általános gazdasági érdekű szolgáltatást végző vállalatoknál, és itt egy nem minimis szabályra törekszenek, hogy a elhanyagolható hatású, helyileg tevékenykedő vállalatokat figyelmen kívül hagyják a legtöbb tagállamban sok kaknak nyújt ez segítséget. Nagyon sok olyan terület van, ahol könnyebb lesz az élet. De ellentétben Infeld kolléganővel én azt kérdezném, hogy hogy is néz ki a notifikációs kötelezettség. Elmondta, hogy a szociális lakásépítésnél, kórházépítésnél van mentesítés a notifikációs kötelezettség alól. A kérdésem az, hogy további szociális szolgáltatásokat is felvesznek a kivételek közé, például az idősek ápolása, a fogyatékkal élők ápolása és az egészségügyi ellátás, mert hát ennek is lehet lokális helyi jellege. A második kérdésem, egy olyan kérdésre vonatkozik, amiről már Strasbourgban szóltunk. Ez a szolgáltatások hatékonysága, az általános gazdasági érdekű szolgáltatások hatékonysága. Ez az utolsó pont a márciusi közleményében. Értem én, hogy a bizottság hatékonysági kritériumokat szeretne érvényesíteni és azt is értem, és belátom, hogy az európai adófizetők szemében ez nagyon kívánatos dolog, csak hogy a jogi alapot nem látom. Hogyha az Európai Bíróság megállapította, hogyha ugye a négy átmárk kritérium esetén, ha nincs állami segítség, akkor itt vége a bizottság vizsgálati hatáskörének. Hát akkor, hogyha a négy Altmark kritérium fennáll, és mégis azt állapítják meg, hogy nem hatékony a teljesítés, akkor milyen alapon vizsgálódik a bizottság? A harmadik kérdés, az szociáldemokrata szempontból fogalmazódott meg. A szerződés 14. cikke meghatározza, hogy a közérdekű, általános gazdasági érdekű szolgáltatások működése szempontjából milyen fontos pénzügyi gazdasági kritériumokra van szükség, és ez különösen a rendeletalkotásnál fontos a tanács és a bizottság számára. Kérdésem az, hogy a bizottság foglalkozik-e majd ezzel több középtávú, vagy esetleg hosszú távú munkatervében? Lesz erről szó? Köszönöm. Um, és akkor még egy kérdést szintén, és akkor utána Liz esetleg tegye fel szintén a kérdését. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, biztos úr. Két kérdést szeretnék feltenni. Mindenek előtt, ami a bankok támogatását illeti. Válság idején nyilván aktív beavatkozásra volt szükség, de a tanács következtetése március 25-én azt tartalmazta azt az ajánlást, hogy a stressz teszteket követően a bankokra nézve az egyes országok feladata az, hogy segítséget nyújtsanak a bankok problémáira. Ezzel egyidejűleg azt is látjuk, hogy az európai jogalkotás késik, csúszik. A tanács európai törvényekre, jogalkotásra hivatkozik, viszont most a kérdés az, nemzeti piacokon történik ez, amelyek visszaigazolják, ami történik? Vagy ez az első kérdésem. A második kérdés az, amit én szeretnék újra megfogalmazni, azt mondja nekünk, hogy a hitelminősítők esetében nem lehetett megállapítani a piaci erőfölényel való visszaélést. Szóba kerültek kartel lehetőségek, intranszparens piacok, stb. Minden esetre számos olyan elem látható, amely azt mutatja, hogy igenis veszélyben van a piaci verseny ezen a területen. El tudja nekünk mondani, hogy a biztosok mikor terveznek valamit elfogadni ebben a témában? Új kezdeményezésekre számíthatunk-e? Van-e időpont erre nézve, hogyan lépnek fel a hitelminősítőkkel szemben, akár az USA-val együtt is? De ezt európai szinten el kéne kezdeni. Politikai döntést kell hozni, ez teljesen világos sem politikai döntés, sem e, komoly ellenzést nem tudunk végezni, amíg nem döntünk ebben az esetben. Tehát nem lehet halogatni ezt az egészet. Simon úr. Először is, ami az első kérdését illeti, a notifikációs kötelezettség alóli kivétel, aztán az Altmark csomag, amely 2005-ben származik, ez azt tartalmazza, hogy kórházakat és szociális berendezéseket fednek levelem, és ezt kéne kiterjeszteni. Ez az én javaslatom. A szakértőkkel tárgyaltunk erről, a bizottsági szinten, a szociális területről is itt a parlamentben is tárgyaltunk a szakértőkkel, tehát igyekeztünk az érintetteket bevonni. Az összes elemzés arra mutat rá, hogy igenis meg kell határozni az általános érdekű szociális szolgáltatásokat. Ki kell emelni ezeket. Aztán van persze egy szürke zóna, ahol el kell dönteni, hogy gazdasági szolgáltatásról, általános érdekű szolgáltatásról van-e szó, hát hol így, hol úgy van, ezt adott esetben el kell dönteni. Minden esetre, amikor a végső döntés megszületik majd, akkor az a helyzet, hogy a szociális intézmények és a kórházak a kivétel alá esnek majd, ami persze nem azt jelenti, hogy azt csinálnak, amit akarnak, ez csak annyit jelent, hogy ez a notifikációs kötelezettség nem már fenn, hogy az értesítés kötelezettsége. Aztán a második téma, észszerű, hogy egy költségvetési konszolidáció esetében, amikor meg kell takarítani, amikor vissza kell fogni a közkiadásokat, nos, a gazdasági érdekű szolgáltatásról beszélünk, amely nagymértékű, nem a bizottságnál kerül megvizsgálásra, tehát nyugodtan át lehet adni egy szolgáltatást, nem maguk valósítják meg az intézmények, Ja, de ebben az esetben igazolni kell a hatékonyságot. Ez egyértelmű. Igazolni kell, hogy a pénzt jól használták fel. Hogyha a hatékonyság nagyobb, akkor az jó. Akkor vannak haszonélvezői ennek a szolgáltatásnak, és úgy alakulhat a helyzet, hogy a gazdasági nyereséget is meg lehet osztani, tehát meg lehet, takar, meg lehet takarítani pénzeket a közintézménynél, és a hatékonyság révén máshol pedig nyereséget érnek el a magánoldalon. Erről van egy európai megállapodás, szabályozás, például a közlekedésben, és talán ezen lehetne elgondolkodni jobb lenne ez a szolgáltatás nyújtójának és a polgároknak, az ügyfeleknek is. Egy közszolgáltatás szolgáltatójának is bizonyítania kell, hogy hatékonyan működik, és a hatékonyság bizonyítéka meg kell, hogy jelenjen a megbízónál is az általános gazdasági érdekű szolgáltatások a 106. cikk hatája alá esnek, ez a jogalap a bizottság számára. És hasonló kérdést kaptam az imént a kollégájától, tehát hogyha a szolgáltatás, az általános érdekű szolgáltatásoknál a 14. cikkre hivatkozunk, de hogyha a támogatásokról beszélünk, gazdasági szolgáltatás, általános érdekű szolgáltatásoknak a 100 a 14. cikk azt tartalmazza egyébként, ha jól emlékszem, hogy ott is az általános érdekű szolgáltatások területén folyó versenyből kell kiindulni. Most pedig, ami Ferére asszony két kérdését illeti, a stresszteszt volt az egyik. A tanács elfogadott szolgáltatás, vagy döntéseket fogadott el, ahol meg kell vizsgálni, hogy milyen teszteket hajtanak végre, ez egyértelmű, és rögzíteni kell a következményeket is. Hogyha piaci bizalomról beszélünk, az egy fontos dolog. A válság során számos dolgot megtanultunk, amire rájöttünk, és a tanács is csak annyit mond összességében, hogy a piacnak vissza kell igazolni egy vállalat tőkeellátottságát, hogyha egy pénzintézet nem kapja meg a piacról a szükséges tőkét, akkor egy központi banknak vagy valakinek lépnie kell. És minden egyes euró, amit egy adott országban közpénzből finanszíroznak, egy bank vonatkozásában, tehát tőkeemelés révén, vagy kezességvállalás révén, vagy más támogatások révén. Ilyen esetekben a pénzintézetnek a bizottság felé jeleznie kell, elő kell terjesztenie egy szerkezetváltási tervet. Át kell alakítani például a mérleg főösszeget, vagy a mérleget kell csökkenteni, vagy rövid, vagy minimum középtávon elfogadható finanszírozási tervet kell készíteni. Minden esetre azt vissza kell igazolni, hogy a tevékenységeket jól osztják meg az intézeten belül, és úgy kell alakítani, hogy ne legyen versenytorzulás a támogatás miatt. Ezt minden egyes ilyen módon elkötött eurónál igazolni kell. És a számos tárgyalás folyik ebben az ügyben, és a stressztesztet követően nyilván még több lesz ilyen eset. Aztán Portugália, Írország, Görögország esetében folytatjuk a munkát. Portugáliában mennek a dolgok, Írország esetében egyes lépésekre került sor. De Portugáliában egyetlen egy ilyen esetünk van. Ami pedig a hitelminősítést illeti, mondtam már, nekem minden nap komoly kételjeim vannak. Minden nap megkérdezem a munkatársaimat, hogy mit lehet csinálni, versenyjogi keresetet lehet indítani, vagy a 101. cikk értelmében a piaci erőfölényel való visszaélést lehet a szemükre vetni valahol, de őszintén szólva nem kaptam egyenlőre szilárd alapot erre. Nem tudunk eljárást indítani egyenlőre. De a bizottság kötelezettséget vállalt arra, hogy új szabályozást fogadunk el. Ez már a harmadik lesz ősszel a hitelminősítők ügyében egyetértünk, szükség van erre. A kérdés csupán az, hogy mit szabályozunk. Nekem is van véleményem, Polimata asszonynak el is mondtam az előbb, hogy van magánvéleményem, többeknek van véleményük, és a hitelminősítők szerepét alaposan meg kell vizsgálni. Látni kell egyébként, hogy nem hitelesek igazán ezek de hát azt kell látni, hogy van európai szintű, nemzeti szintű szabályozás, nagyon sok szabályozás vonatkozik erre a területre, a hitel minősítő lépése pedig, ha bármit mondanak, azonnali hatással jár egy hitelminősítő mm, lépése Portugália esetében elképesztő, ami múlt héten történt, de Görögországról is ezt mondhatjuk. Ez hihetetlen, amit csinálnak. Hány szabályozást kell még megalkotni az, hogy léphessünk? Uh, Köszönöm szépen, Gunnar, és utána Niklasson Tész. Köszönöm szépen én vissza szeretnék térni az általános gazdasági érdekű szolgáltatások kérdéséhez nagyon sokszor esett erről szó a hozzászólásokban. Ha elolvasom a közleményt és megnézzük, hogy miről volt szó ebben a vitában, akkor itt elsősorban arra összpontosítunk, hogyan lehet tisztít, megtisztítani, egyszerűsíteni a folyamatot, és ez nagyon fontos. Ezzel teljes mértékben egyetértek, de hát egy más perspektívára is szükség van, hogy egyszerűsítsük, tisztázzuk a azt is, hogy hogyan tudjuk elősegíteni a lehető legjobb fejlődést ezen a területen, és ez hiányzik ha megnézem a kommunikált a közleményt, akkor hiányolom azt a megközelítést, hogy megkapjuk, hogy elérjük a lehető legjobb fejlesztést. Ez fontos a tagállamok, fontos a polgárok számára, és hát fontos az európai gazdaság számára, mint olyan. Hogyha megnézzük ezeket az általános érdekű gazdasági szolgáltatásokat és a versenypolitika kérdését, akkor az az igazi fontos kérdés, hogy akkor vannak-e versenyszabályok, szektorok, és van-e a polgároknak joguk eh, ahhoz, hogy legyenek ilyen általános szolgáltatások, mert akkor kell, hogy legyenek szolgáltatók, akik ezt fejleszték. Ha visszatekintünk a történelemben, nagyon sok változás volt például a telekom eh, szektor területén, a távközlésben, és hogy most nem akarjuk ezt a szállításban, a közlekedésben, az energiá, energia területén és más szektorokban. Szóval biztos úr, én azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy egy olyan javaslattal álljon elő, hogy igenis ezt meg lehet oldani. Ugyanis nagy különbség van az állami segítség a szolgáltatóknak, vagy a szolgáltatás számára nyújtott segítség között az egyik oldalon. Itt különbözőek a hagyományok a tagállamokban, de nagyon fontos, hogy önök is tegyenek javaslatot, hogy hogyan tudunk több határon átnyúló tevékenységet kifejteni, hogy hogyan legyenek globális vezetők ezen a területen. Úgyhogy itt nem csak arról van szó, hogy egyszerűsíteni akarunk valamit, vagy tisztábban, átláthatóbbá tenni, mert hogyha nincs ez a dinamikus megközelítés, akkor megjelenik egy kockázat, hogy csak azért, egyszerűsítünk, hogy megőrizik a jelenlegi struktúrákat, amelyek viszont nem versenyképesek. Nem járulnak hozzá ahhoz a versenyképességhez, amire szükségünk van Európában. Szóval a kérdésem az, hogy hogyan próbálja meg azt megoldani, hogy tiszteletben tartjuk a szubszidiaritást, a különböző hagyományokat, másrészt azonban biztosítja, hogy több versenyképesség, több verseny, több ö, ö, ilyesmi legyen a szolgáltatók között, mert akkor tudjuk elősegíteni az európai versenyképességet. Szóval azt szeretném, ha ambíciózusabb lenne annál, hogy csupán egyszerűsíteni, illetve átláthatóbbá kívánja ezt tenni. Köszönöm szépen, Niklas. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen hogy eljött hozzánk ma délelőtt, és ez az utolsó ülés a nyári szünet előtt, úgyhogy nagyon jó pihenést kívánok önnek. Más kollégák foglalkoztak bizonyos panaszokkal, de én is szeretnék néhány kérdést feltenni, amik fontosak számomra ahhoz, hogy jó legyen a nyári szünetem. Így a hitelminősítőkkel kapcsolatosan Bárnyé úr és Reding asszony, és néhány nappal ezelőtt Barózó úr is elérték, hogy foglalkozzanak a hitelminősítő kérdésével, és ön azt mondta, hogy őszre meg lesz a harmadik szabályozás. Nos, ha így van, akkor meg tudnál mondani nekem, hogy mi történt a második rendelettel. Ez a második rendelet, illetve jogszabály volt hivatva helyettesíteni a hitel minősítők hitelképességét, ugye, amivel az első rendelet foglalkozott. Miért kellene elhinnünk önnek, hogy végül sikerül hatékony intézkedéseket hozniuk? Mely, mire várnak tulajdonképpen pontosan? Arra várnak, hogy a hitel minősítők majd önökhöz fordulnak, ide jönnek? És hát mi van a banktesztekkel? biztos abban, hogy ezek a bankok meg ki fogják állni a próbát. És hát akkor miért van válság? Miért csökken a, a piac képessége? Hát akkor nem könnyű túlságosan ez a teszt. Szóval ezek a banktesztek, ezek a stressztesztek bizonyos forgatókönyvekre térnek ki, amelyekről minden nap beszéltünk, meg szó esett a különböző csődökről Görögországban, Portugáliában. Ezek a szenáriók részei a teszteknek, amelyeken a bankoknak keresztül kell menniük. És a végső kérdésem, hogy az IMF mit akar az eurozóna számára? Erre nem igazán válaszolt még de ami a versenyképességet illeti, ön ennek a biztosa. Az IMF az nagyon különböző programokat, pénzügyi programokat dolgoz ki, és ők a strukturális változásokat szorgalmazzák tehát az IMF e nem torzítja-e adott esetben a versenyt a belső piacon? Önöknek volt egy tanulmányok ezzel kapcsolatban, erről is szeretnék hallani, és hát még egyszer nagyon kellemes pihenést kívánok önnek. Nagyon szépen köszönöm. Először is sok Mark úrnak. Úgy gondolom, hogy vissza kéne térnem arra, hogy elmagyarázzam, hogy milyen fajta eszközt szeretnék használni decemberi, januári döntéseink kapcsán az általános gazdasági érdeket képviselő szolgáltatások tekintetében nem általános stratégiáról beszélek, amely az ilyen szolgáltatások szerepét illeti a gazdaságainkban. Ennél szélesebb ívű feladatról van szó, amely a bizottsági, amely a, a versenybiztos biztoshoz tartozik. Amikor én foglalkozom, az hatékonysági megfontolásokra épül, néhány kolléga felvetése ugyanerre utatott rá. Vannak ugye gazdasági szereplők, amelyek ilyen szolgáltatásokat nyújtanak a piacon, gazdaságainkban. Ez azonban a teljes kép egy része. A szélesebb átfogás, a szélesebb megközelítés azzal párhuzamban, amit ennek kérnek, az az, hogy Európában Eh, legyen olyan ágazati szabályozás sorozat, amely meghatározza, hogy mennyire fontosak az általános gazdasági eh, érdeket képviselő szolgáltatások, a telekom, a távközlés, az energiaügy, a közlekedés, szállítás, eh, a, és egyéb területeken. Nos, ezeket a megfontolásokat a jogalkotási folyamatba kell beépíteni. Az állami támogatások ellenőrzése nagyon szerény részterülete ennek. Mindent megpróbálok megtenni ezen a területen, azonban ez az eszköz képtelen arra, hogy megoldja a teljes gazdaság problémáját, a szolgáltatásaink hatékonysági problémáit, ezeknek az ágazatoknak vagy szolgáltatóknak a versenyképességét a belső piacon és a belső piacon kívül. Ezek sokkal szélesebb összefüggések ahhoz túl nagy falat ahhoz, hogy a mi szerény eszközénkkel ezeket kezeljük. Ezzel együtt a saját eszközeinkből szeretnénk ki ö, csikarni a legjobb eredményeket, hogy az adófizetői pénzeket a lehető legjobban használjuk fel, anélkül, hogy, hogy akadályoznánk a szolgáltatókat a munkajogban. Tulajdonképpen ezt akartam elismételni. Végül Csutis képviselő és spanyolra átváltanék. Remélem, hogy a tengerparton majd nem fogadnak ilyen kérdésekkel. Biztos, hogy kalapot és napszöveget fogok olvasni, és elbújok a könyvem mögé, de nem tudom, hogy egész nyarat tudom-e majd a tengerparton tölteni. Ez persze egészen más így. Nos, a hitelminősítő szervezetek kérdése. Úgy gondolom, hogy két különböző szabályozás volt hatályban a különböző vonatkozások kapcsán a válság kezdete óta. Az Európai Unió volt az első olyan szervezet, amely bizonyos vonatkozásokat egyáltalán elkezdett szabályozni, ami a hitelminősítő intézmények működését illeti, de még vannak további vonatkozásokat, amelyeket, amelyek ugyancsak szabályozásra szolgálnak. Jelen pillanatban is dolgozunk egy rendelettervezeten, ezzel kapcsolatban is biztosak abban, hogy ez nem az utolsó lesz. Bizonyos vonatkozásokat szabályoznunk kell a hitelminősítők működése kapcsán és biztosítanunk kell, hogy az eddigi szabályozások is megváltozzanak, e, olyan értelemben, hogy adott esetben töröljük belőlük e, a hitelminősítő intézetekre való utazás, utalásokat, e, meg kell erősítenünk a politikai döntéshozó szervezeteket, ezek hitelképességét a gazdasági válság kezelésében. Olyan gazdasági válságra van szó, amely gyakran nagyon fontos politikai következményekkel járhatnak, meg kell néznünk, hogy milyen politikai döntéshozói eh, mechanizmusok működnek, amelyek eh, terén érdemes tevékenykednünk, egyszerűen azért, mert ez fokozhatja a hitelképességünket. Ami a stressztesztet illeti, a nyomáspróbát, hogy így fejezem ki magam, Az Európai Bankügyi eh, Felügyelő Hatóság egyeztet a tagállami felügyeletekkel, bankfelügyeletekkel. Mm, a szervezet vezetője nemrég mondta, hogy pénteken születni fog egy javaslat, péntek estig, és eh, remélem, hogy a nagyobb átláthatóság bevezetésének következtében a piacok le fognak nyugodni, egy kicsit meggyőződésem hogy a piac túlságosan idegesen reagált dolgokra az utóbbi időben. Ami a nemzetközi valóta alapot illeti, az eurozónában közös támogató programokat vezetünk be az IMF-fel. Ez három eurozónás országot érint. Torzult a verseny? Nem hiszem. Ehelyett azt csináljuk, hogy bizonyos esetekben bevezetjük a megfelelő szükséges reformokat, egyeztetünk a tagállami ellenőrző hatóságokkal, azaz partnereink részt vesznek a kigazítási programok elfogadásában. És örömmel láttam, hogy ezek a szabályok nagyon kemények, nagyon nehezen megvalósíthatóak, de minden esetre biztosítjuk, hogy az érintett országgal szoros egyeztetésben működünk e, a tagállami verseny képesség, tagállami versenyhatóságok e, működésének eredményességre odafigyelve. Számomra ez rendkívül fontos. Elnök asszony, az utolsó két kérdés, először Szófitó, aztán, aztán Gulat képviselőtől. Bonjour Monsieur le, le Commissaire, euh, merci euh, pour votre présence parmi nous. Köszönöm szépen, biztos úr, hogy eljött. A kérdésem az alábbi. Egy kicsit általánosabban fogalmazom ezt meg. Az EU által meghatározott szabályok ezen a területen számosak, és ide tartoznak a versenyszabályok is a sport területén például nincsenek európai szintű szabályok, ilyen is van. Van viszont más terület, mint a belső piac és a versenyjog. Ezeket viszont alkalmazni kell a sportra nézve is, amikor ennek a gazdasági vetületei kerülnek szóba. Ami az Európai Uniót illeti az általános gazdasági érdeke gazdasági szolgálatokat kizárólag a versenyjog alapján vizsgáljuk. Ezek nincsenek felosztva különböző ágazatokra. Így a mindenkori bíró ezt nem igen tudja differenciáltan kezelni. A kérdésem az, nem akarok önnek csapdát állítani, nincsen személyi érdekem, de a kérdésem az, hogy jogilag, politikailag, gazdaságilag kielégítő-e az ön szemében, hogy a versenyjogi szabályok bizonyos területekre nem alkalmazandók. Hogyha az Európai Unió politikájáról beszélünk. Tehát térjünk vissza a sporthoz, ami egy példa a szememben. A versenyjogi szabályok itt milyen képet mutatnának, hogyha sportra kéne alkalmazni? ugyanis az Európai Uniónak nincsen világos hatásköre a sport területén. Köszönöm szépen. Monsieur le commissaire, merci d'être là très brièvement parce que la principale question que je voulais vous Biztos úr, köszönöm, hogy eljött. Lisa Ferrara feltette azt a kérdést, amit én fel szerettem volna tenni, ezért nem ismétlem el. Azonban van egy megjegyzésem a testület nemrégiben visszautasította az alapvető banki szolgáltatásokra vonatkozó eh, jogalkotási indítványt. Az Ekon szakbizottság ezt felvetette Bányi úrra való egyeztetése során, nagyon fontos ez számunkra. Biztosítani szeretnénk minden potenciális felhasználó számára, hogy hozzáférjenek az alapvető banki szolgáltatásokhoz. Ez az emberi méltóság és a tisztelet, respektus alapvető kérdése a 2020-as stratégia keretein belül is, hogyan lehet ezt visszautasítani, hogyan lehet hogyan utasíthatják el a bankok azt, hogy szolgáltatásokat nyújtásnak nyújtsanak mindenkinek, ezzel azonban együtt megköszönném a választát, és kellemes nyarat kívánok. Elnök, Megadom a szót biztos úrnak. Köszönöm. Úgy gondolom, hogy a verseny szabályozás szempontjából voltak és vannak is fontos ügyek, amelyek bizonyos professzionális sportokkal függenek össze, például elég sok pénz van a közvetítésekben, Vannak olyan ügyek, amelyeket vizsgálunk. Jó lehet, itt nincsenek úgynevezett ágazati irányelvek. Például említeném az, az állami sport, infrastruktúra, stadionok és egyéb ügyeket. Magyarország a Magyar Kömer nem tájékoztatott bennünket például arról, hogy indítani akartak egy finanszírozási programot, bizonyos sport sportinfrastruktúrák megépítésére, amelyeket aztán professzionális klubok használtak volna. Ez problémákat idéz elő a sportágazatban, ami egy elég nagy ágazat. És ebben az értesítésben azt kérdezt, kérdezték meg tőlünk, hogy az állami támogatás itt kompatibilis vagy nem. Nos, itt ugye nincs ágazati szabályozás szemben több más ágazattal. Ez az első alkalom, hogy ezt az ügyel foglalkoztunk, a sportinfrastruktúrával. A 107-es szerződés kapcsán hát, gondoltuk, hogy milyen feltételek mellett lehet ez az állami támogatás kompatibilis. Elég érdekes ez a vita de említhetnék más vonatkozásokat is a sport kapcsán. Fölmerülhetnek versenykérdések a trösztökkel szembeni küzdelem terén. Azonban a jelen pillanatban folyó ügyek csak az audiovizuális jogokkal és a műsorszorással kapcsolatosak. Ez egy gazdasági aspektus. attól függetlenül, hogy a sport területén nincs Európai Uniós eh, jogalkotás szektor specifikusan, ez nem jelenti azt, hogy az általános szabályozást ne lehetne érvényesíteni. Mi vagyunk az egyetlen testület, amely az állami támogatásokat ellenérzi, amely foglalkozik a fúziókkal, és amely foglalkozik a trösztök ellen küzdelemmel. Eh, minden tagállamnak megvannak a maga eh, testületei és ügyei, és amikor a szabályainkat alkalmazzuk, akkor ezeket rá kell szabni az adott országra. Vegyük például Franciaország esetét. A monopólium, a lóverseny monopólium eltűnése az egyik jó példa. Nemrég mondtam kollégának, hogy milyen fantasztikus, hogy ez megtörtént végre. Rengeteg francia partner keresett meg eh, a szomszédból, Spanyolország szomszédjáról beszélek Franciaországról, és eh, jeleztek vissza, hogy ez egy körrendetes fejlemény, és én már nem érzékeny kérdés ez, és köteles vagyok ezt figyelembe venni. Aztán vannak ágazati különbségek is, ami az állami támogatásokat illeti. Nagyon sok ágazat irányelv létezik, több mint 30 irányelv létezik a különböző ágazatok számára különböző állami támogatásokkal kapcsolatban. És ahol nincs e, e, irányelv, ott vagy az alapszerződést, vagy az esetjogot alkalmazzuk. Ebben az esetben az esetjogra lehet támaszkodni. Ez segít abban, hogy egy konkrét megközelítést alkalmazunk bizonyos ágazatok és helyzetek kapcsán. Én nem hiszem, hogy bármiféle konfliktus vagy összeegyeztethetetlenség lenne. A versenyre szükség van, természetesen. És az állami támogatások ellenőrzése olyasmi, amit csak európai szinten tudunk megtenni, hogyha a tagállamokra bízzuk azt, hogy a saját maguk hogyan ellenőrzik a saját támogatásaikat, akkor ez lenne a belső és belső piac utolsó napja. Eh, Gulag asszony, eh, pénzügyi alapszolgáltatások, kérdése egyetértek a felvetésével. Nem tudom, hogy milyen ö, oka volt annak, hogy európai jogalkotás ne legyen ezen a területen, de meg kell néznünk, hogy melyek a belépési akadályok, ö, mi, milyen tényezők akadályozzák a verseny kilakulását, vagy a, a szolgáltatásokhoz való hozzáférést, attól függ, melyik szempontból nézzük. Én nem hiszem, hogy azt mondhatnánk, hogy Eh, az, hogy egy adott személy hozzáfér alapvető banki szolgáltatásokhoz, az versenykérdés lenne. Egyeztettünk a testületen belül 82 millió emberről beszélünk, 82 millióról nem egy emberről, nem ötről, nem tízről, 80 milliónál többről, akiknek problémája van azzal, hogy eh, bank, bank eh, számlát tudjanak nyitni. az elnök az időzavarra hivatkozva sürgeti a felszólalót, hogy röviden beszéljen. Elnök, köszönöm. Ahogy mondtam, 20, szeptember 22-én Ammonia úr, nem júliusban? Nem, azt meghúzta Ammonia úr. Tehát 22-én akkor találkozunk, elnök van még egy óránk a további témánkat megbeszélni. Elméletileg eh, az alelnök leváltana engem, de egyedülre nem váltott le, ezért szenioritási alapon de úgy látom megérkezett az elnök közben, tehát majdnem itt van és majdnem leváltott már. Tehát rövid közjáték, amíg az Garcia eh, alelnök le nem vált. Tehát két perc türelmüket kérem, és aztán más elnöklése alatt folyik tovább a délelőtt Señorías, vamos a, vamos a continuar el Akkor folytatjuk a munkánkat, mégpedig a napirendnek megfelelően. Először a versenypolitikáról szóló éves jelentés van a napi rendünkön, tehát éves jelentés az EU versenypolitikájáról, a napi rend címe, és az előadó, hogy is hívják? Nem hölgy, úr. Andreas Schwab úr, aki most már talán figyel is. Akkor Schwab úr, önnél szó. Sajnálom, hogy nem figyeltem, elnök úr, de feltételezem, hogy akkor most a, a, a napirendi pont, amelyel foglalkozunk, az a kollektív jogorvoslat. Hát az elmúlt ciklus során is sok vonatkozásban esett szó a kollektív jogorvoslattal, és én részesültem abban a szerencsében, hogy más frakcióbeli kollégákkal kidolgozhattam ezt a témát, a horizontális munkacsoportban is foglalkoztam ezzel. Az alapvető kérdés véleményem szerint az, ezzel kapcsolatban, hogy, és hát a jogi bizottság is ezt mondja, hogy egy horizontális eszközre van szükség, és ezt várjuk a bizottságtól, amely minden jogterületet átfog, vagy pedig azt mondjuk, hogy ez a jogi eszköz az európai jogi térségben nem kerül gyakran használatra. Vannak országok, akik, ahol igen, de ez egy nagyon alulfejlett elem az európai jogrendszerekben, hogy nem kellene-e egy kisebb hatályt kialakítani az első fázisban, amely a versenyjogra korlátozódik, és itt kellene ezt a collective redress-t bevezetni, és az Európai Bizottság azt mondta a parlamentnek, hogy a versenyjogban igenis van lehetőség a 114-es cikk alapján együttdöntési jogban foglalkozni a kérdéssel, ugyanis a versenyjog kérdései eddig a tanácsi rendeletek során valósult meg, a parlament ezzel kapcsolatban csak állásfoglalást tehet, azonban a kollektív redress esetén le lehetőség lenne a 111. cikk alapján együttdöntési eljárásban foglalkozni a kérdéssel. Van még számos nyitott kérdés. A néppárti frakció mindig azt mondta, hogy minden területen meg kell tenni mindent, hogy ne legyenek amerikai viszonyok. Európában, és ez nem üres szólam. Én meg vagyok győződve arról, hogy eh, mi itt nem minden szükséges jogszabályalkotási elemmel rendelkezünk, hatáskörrel, hogy biztosítsuk azt, hogy eh, hát tényleg, eh, hogy ne legyenek amerikai viszonyok Európában. Egy példa, Németországban gyakorlatilag nincsenek contingency fee tehát az ügyvédek nem kapnak részesedést a per költségekből, a per díjből. Azonban a legfelsőbb bíróság úgy döntött, hogy ha a felperesnek nincsenek eszközei finanszírozni a keresetet, akkor siker esetén már a per megkezdése előtt ezt az összeget ki kell, hogy fizesse az ügyvédnek. Számos példa van olyan esetekre, ahol az európai jogrendszer, legalábbis bizonyos tagállamokban, olyan helyzetekben, mint az Egyesült Államokban, ahol van kollektív redress, ott van erre lehetőség, és ezzel közvetetten a, az ember ott keresi a, a jogorvoslatot, ahol a legegyszerűbb egy ilyen fórum shopping valósul meg, és a jogalkalmazás területén egy olyan gyakorlat alakul ki, ami ahhoz vezethet, hogy igenis amerikai rendszer alakul ki, amit éppen, hogy nem szeretnénk Európában. Azt hiszem, hogy ezt csak úgy lehet megszüntetni, hogy a tagállamok, akik, és ezt a kollégák nyilván tudják, hogy eh, nagyon szkeptikusak voltak eh, a kollektív jogorvoslattal kapcsolatban, szóval, hogy a tagállamoknak kötelezettséget kell vállalniuk, hogy nem csak elfogadják ezt, hanem arra is képesek, hogy a polgárjogi rendszereiket, a per eh, jogukat, a jogalkalmazási, eljárási jogukat, a class action-t kizárja. Hogyha ezt elérjük, és a végén közösen képviseljük, hogy ugye a tagállamoknak ezt meg kell tenniük az amerikai viszonyok elkerülése érdekében, akkor azt is elmondhatjuk talán, hogy összességében nyitottak vagyunk egy kollektív jogorvoslatra, különösen a fogyasztók vonatkozásában, hogyha valamilyen kárt szenvedtek verseny megsértése torzítása alapján, hogy ezzel éljenek. Természetesen még nagyon sokan nyitott kérdés. Tudom, hogy Sánchez Presedo kollega és Sophie Intfeld már az elmúlt ciklusban is dolgoztak ezen, de egy példát azért mondok, a passing on defense, tehát az a tény, hogy egy ilyen kartelban általában kezdettől fogva a versenyjogsértéstől egészen a végtermék fogyasztóig való megérkezéséig sok köztes lépés van, és nem világos, hogy hol merül fel az igény a közép méretű üzem vagy a fogyasztó e, esetében. Tehát ez a passing on defense ez egy olyan kereset, ahol én azt mondom, hogy én magasabb pénzt fizettem, mint az előttem lévő a szállítási láncolatban, tehát a kár előttem született meg, tehát az igazi okozója a versenytorzításnak nem én vagyok ez sokszor ellenévként hozzák fel, meg azt is, hogy a leniency, tehát a, a koronatanú szabályozás hogyan alakul, és itt is bizonyos területek vannak, amelyek polgárjogi területen nem merülnének fel, és arról kell gondoskodni, hogy a versenyjog jelenlegi rendszere amelyel a bizottság dolgozik, hallottuk ezt Almonia biztostól, és nagyon sikeresek, hogy a meglévő szabályok megmaradjanak Na most ezeket a szabályokat figyelembe véve építettem fel az én véleményemet, és hát nagyon kíváncsi vagyok, hogy mit tartanak mindenről a többi frakciók, és én nagyon szeretném, hogyha a többi frakcióval közösen tudnánk elkészíteni a véleményt a jogi bizottság számára, mert ugye a kérdés végül is az, hogy melyik bizottság lesz illetékes ebben az eszközben. Köszönöm szépen. Muchas, muchas gracias, Andrea. El ponente con... Köszönöm, Andreas. A jelentés tevő nyilvánvalóan nagyon alapos ismeretekkel rendelkezik ezen a területen. Az éves jelentésről is beszélt, aztán az új támogatásokról is szó volt, itt egy jövő megközelítésekről van szó. Tehát azt akartam mondani összességében, hogy a három jelentéshez összességében szóljanak hozzá Simon úr. Mielőtt azonban többiek szót kapnak, igen. Jó. Mint az imént elmondtam, nagyon fontos témához nyúlt itt az Európai Bizottság, nagy jelentősége van ennek Európa szempontjából a közszolgáltatások hozzájárulnak az európai társadalmi modellhez, amely a szociális kohéziót erősíti, az életminőséget javítja, és a verseny és gazdasági teljesítőképességet is javítja. Az egy feltétel, hogy ezek működjenek, és nyilvánvalóan a lehető optimális színvonalra és átfogó hozzáférésre kell törekedni az ilyen típusú szolgáltatásoknál ami a szolgáltatások biztosítását és megszervezését illeti, amikor minőségi szolgáltatásokról beszélünk. Nos, ennek az alapja az, hogy biztonságot kell nyújtani a felhasználónak és a szolgáltatónak is, méghozzá a megfelelő jogi keretek között. Minden esetre azt el kell, hogy mondjam, igen részletes értékelést készítettünk a bizottsági konzultációról, és ez azt mondja, hogy továbbra is tisztázásokra van szükség. Már csak azért is, mert a közszolgáltatásoknak nem világos a jogi szabályozási kerete. Már az imént elmondtam egyébként, hogy a vita során újra megoldásként be kéne vezetni a kötelező jogbiztonság érdekében egy horizontális jogi keretet az általános gazdasági érdekű szolgáltatásokra nézve, és ez a 14. cikk alapján történhet. Az ilyen horizontális jogi keretek esetében nem arról van szó, hogy az általános gazdasági szolgáltatások konkrét nyújtásába nyúljunk bele. Ez még mindig a tagállamok hatásköre. Egyszerűen arról van szó, hogy olyan jogi keretet kell biztosítani, amely a közhatóságokat képesé teszi arra, hogy a közérdekeket képviseljék az ilyen szolgáltatások nyújtása során. A szubszidiaritás elve ezáltal itt megőrződik. Ez egy része csak a jogi előírásoknak természetesen, hogyha jogi keretről beszélünk, a jogi keret magában foglalja a konkrét jogalkotást is egyes konkrét szolgáltatásokra nézve. A holnap befejezendő saját kezdeményezésű jelentésemben üdvözlöm a bizottsági javaslatokat, aminek értelmében világosabbá kell tenni a szöveget, és diversifikált megközelítést kell alkalmazni annak megítélésében, hogy hogyan vélekedjünk az általános gazdasági szolgáltatásoknak nyújtatandó támogatásokról a konkrét megközelítéseket kell alkalmazni arra, hogy a helyszínen kevesebb legyen a bürokrácia, és nagyobb jogbiztonság alakuljon ki. A küszöbértékek emelésével ezt elérhetjük, és a notifikációs kötelezettség aloli mentességgel is ehhez járulhatunk hozzá. Mindkét megközelítésnek van értelme. Egy de minimis szabályozás, amely tisztán helyi jellegű szolgáltatásokra vonatkozik, működik. Ennek azért van értelme, mert az ilyen szolgáltatások rendszerint egyáltalán nem, vagy csak kismértékben vannak hatással a tagállamok közötti kereskedelemre, és így biztosítani lehet, hogy ezáltal versenytorzulás a piacon nem alakul ki. Természetesen végig lehet gondolni azt is, hogyha egy új de minimis szabályt akarunk a szolgáltatásokra nézve, amelyek helyi jellegűek, akkor olyan megközelítést keresünk, amely egy kombinációt biztosít a lakosság számát, az adminisztráció erőségét illetően, vagy a hozzájárulások mértékét illetően, de azt is, hogy hogyan hajtja végre tevékenységét a szolgáltatással megbízott cég ami a értékeket illeti a szociális szolgáltatásoknál, ahol nem igen van veszély a versenyre nézve. Nos, itt is arra kell törekedni, hogy nagyon legyen a világosság és az egyértelműség. Ennek a kereteit kell megteremtenünk. Ami engem illet, én személyesen észszerűnek tartanám, hogy az idősek ápolását, a, az egészségügyi ellátást, a fogyatékkal élők megszervezését kiveszem a notifikációs kötelezettség alól, hogyha a szociális lakásépítések ügyekkel, vagy a kórházakkal kapcsolatos szabályozás le tudja fedni ezt is, vagy hasonlóságot mutat. Még egy dolgot szeretnék felvetni, a bizottság a nagy általános gazdasági érdekű szolgáltatásoknál abból indul ki, hogy ezeket hatékonyan kell elvégezni. És valóban, hát ennek van értelme. Kedves kollégák, elmúlt héten jelentést olvastam, hogy mit juttatnak a német vasutaknak arra, hogy a pályaudvarokat hogyan tartsák fel, de csak ők önmagukat ellenőrzik, és az ember megnézi, hogy mit csinálnak, rosszul leszek. Tehát igenis itt van mit tenni. Éppen ezért a jogalapot biztosítani kell. Nem látom az Európai Bizottság jogalapját ebben az esetben. A 106. cikk az egyetlen elképzelhető jogalap. De aztán itt van az Altmark döntés az Európai Bíróságtól. Ez a döntés egyértelműen kimondja, hogy négy Altmark kritérium megléte esetén állami támogatást nem lehet nyújtani. Nem adunk. Vagy nincsen, nem létezik. A bizottság nak, tehát a bizottságnak is dolga, hogyha a négy kritérium teljesül. Vagyis ebben a kérdésben nem jutottunk tovább a vita során az előbb, és ez az, amit a következő hetek vitájában el kell mélyíteni. Mindegy, hogy észszerűnek vagy nem észszerűnek tartjuk, itt a hatékonyság alapján a vitát újra lebonyolítani. Én pillanatnyilag nem látom a jogalapját annak, hogy a bizottság ezen a területen tovább lépjen. Köszönöm, Sanchez úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Azért jöttünk össze, hogy három ügyet vitassunk meg a versenypolitikával kapcsolatban. Már jeleztem, hogy mennyire érdekel ez a vita engem már akkor is, amikor az általános gazdasági érdekű szolgáltatásokról beszéltünk, akkor azt vetettem föl, hogy aggaszt, hogy, hogy kezeljük ezt az ügyet, amelyet össze kell rendezni a szubszidiaritás elvével, és természetesen olyan ügyeket is meg kell ragadnunk a szaroknál fogva, amelyek valójában nem e, Európai Uniós átfogó jellegű ügyek e, egy ilyen széles markolású szabályozás esetében biztosítanunk kell valamilyen mechanizmussal azt, hogy az exkluziót, a kizárást ne építsük be, hanem biztosítsuk a hozzáférést minden szolgáltatáshoz. És biztosítanunk kell, hogy megfelelő lefedettséget tegyünk lehetővé. Schwab úr felszállása kapcsán a szakbizottságunk javaslatokat eh, eh, tesz le az asztalra. Ez az Econ szakbizottság számára a legfontosabb tevékenység, különösen hogy a versenypolitikai kérdéseket eh, veszik figyelembe. A korábbi mandátum során is dolgoztunk már ezzel. A közösségi jog eredményessége, a jogi felülvizsgálatok felügyelet fontossága, E, e, kapcsán a verseny e, területe olyan terület, ahol Európai Központi Bíróság, az Európai Bíróság is hozott döntéseket. A kollektív jogorvoslat kapcsán azonban óvatosan kell eljárnunk, vékony jégen taposunk, kumulatíven kell ezt megközelítenünk a jogbiztonság garantálása érdekében. Nem szeretnénk hogyha bizonytalanságot be az ügyeinkbe. Egyúttal azonban biztosítani szeretnénk, hogy a jogot mindenki egységesen alkalmazza. Ezzel azonban felvetődik a módszer kérdése. Hogy lehet a kollektív jogorvoslattal a különböző területeken egységesen eh, bánni? Kell -e ehhez közösségi jogalkotás? Kell -e ehhez eh, keretrendszer? Kellenek -e ehhez közös elvek? kellenek ehhez átfogó horizontális intézkedések. És persze vitára van szükség ennek az ügynek a jogi jellegét tekintve is. Úgy gondolom, hogy a bizottság közleménye és annak megközelítése nagyon jó, mint hogy azonban átfogó szabályozásról van szó, nagyon sok kétség is fölmerül, hiszen nincs általános EU kompetencia Eh, a kollektív jogorvoslat terén, sem pedig a kompenzációk, a kártérítések terén. Ezek nagy része tagállami kompetenciába esik. Eh, az európai kompetencia is foglalkozhat ezzel természetesen, de szektorális alapon csak. Úgyhogy vannak közös vonatkozások, egész sor, de az is világos, hogy ezek nagyon konkrét vonatkozások. Például, amikor egy hívás termék esetében merül fel a kollektív jogorvoslat, akkor ez egy magánjogi ügy alapvetően. Amikor azonban olyan területtel foglalkozunk, amely a versenyek kapcsolatos, akkor ez már nem csak magánügy, hanem ez már a hatóságok ügye is, hiszen az hatóságoknak kell biztosítaniuk, hogy a versenyszabályok érvényesüljenek. Tehát itt már a magánszféra és az állami szféra kiegészítik egymást, együtt játszanak egy terepen. Máshol azonban ilyen kiegészítő kapcsolatot nem látunk, mégis vannak bizonyos szinergiák a különböző pillérek között és ahol a jogalkotást harmonizálnunk kell a különböző ágazatok között. Ebben van tapasztalatunk, és biztosítanunk kell azt is, hogy ne esünk túlzásokba szemben az Egyesült Államokban, ahol háromszoros kártérítések vannak. ahol olyan károkat is és költségeket is megterítenek, amelyek amelyek mellett még a jogászok, az ügyvédek felé való kifizetések is fölmerülnek. Az USA-nak más a kultúrája ebből a szempontból. Ez egy sokkal semlegesebb szabályozás van szükség a 2000 Unión belül. Az információhoz való hozzáférés nagyon fontos, a verseny jogban konkrét vonalkozások is fölmerülnek, szeretnénk megőrizni például a leniency kérdésében a szabályozás hatékonyságát, hogyha ezt a bizottság nem tudja garantálni, akkor eh, az azt jelenti, hogy nem leszünk eh, hatékonyak a kartelekedés elleni küzdelemben. Tehát úgy gondolom, hogy itt eh, konkrét, speciális megfontolásokra van szükség, és fontos vigyáznunk arra, hogy nehogy elinduljunk azon a lejtőn, amely a class actionhez vezet, vezet amerikai recepttel. Úgy gondolom, hogy a kollektív jogorvoslat egészen más, mint a class action. A class action az, az messze túl megy minden észszerű határon. Fontos, hogy konkrét eh, jogi kereteken belül szülessenek meg ezek a döntések konkrét eh, hatóságok, konkrét felhatalmazás alapján, megfelelő eh, alátámasztása indoklással. Például fontos, hogy az alacsony szinten nagyon sok eh, áldozatnak kell lennie, és fontos, hogy ezek, hogyha ezek mindegyike bírósághoz fordult volna önállóan, akkor, akkor, akkor az összesített költség túlságosan nagy lenne, ezért a kollektív fellépés ilyen esetben indokolt lehet. Ezt a kritériumrendszert azonban nagyon konkrétan meg kell határozni és be kell tartani. Ehhez képest azonban az egyes áldozatok felé biztosított kifizetések, kárpatlanság kérdés egy másik ügy, ezt is alaposan más szempontokból át kell gondolni. Meg kell fontolni, hogy szükség van egy Európai Uniós szervezetre, amely a jogorvoslat, a kollektív jogorvoslat ügyével foglalkozik, és egy-egy ilyen európai szintű, átfogó, összeurópai ügyben mi legyen az eljárás. Hiszen két eset se egyforma, más a jogalap, más a probléma, más a kereset a különböző esetekben, és emiatt más-más jogalkotásra lehet szükség, olyan jogalkotásra, amely más-más verseny jogi megfontolásokat tükröz. Máskülönben egyéb területeken okozunk, idézünk elő problémákat. Kell egy bizonyos kritikus tömeg, amelyet összegyűjtünk a tapasztalatok szempontjából, hogy ki tudjuk tapintani a versenyjogi problémákat, időben rá tudjuk tenni érzékeny újbegyünket a problémák lüktető erére. Eh, nehogy eh, több problémát okozzunk, mint amennyit eh, megoldunk. Vannak olyan területek, ahol egyelőre nem jól értékeljük a következményeket. Elnök, köszönöm. Átvettem az elnökséget, nem azért, mert én vagyok a legfontosabb ember, hanem azért, mert én vagyok a legidősebb, tehát a szenioritásomnál fogva veszem át az elnökséget. Köszönöm, Peter. Köszönöm, nagyon örülök ennek a kezdeményezésnek, hogy az állami támogatások szabályait megváltoztatjuk. Ugye az általános gazdasági érdeket szolgáló tevékenységek, szolgáltatások terén ez a, az ügy itt az Ekkország Bizottság berkén, belül e, csírázott ki, hiszen az általános érdekű szociális szolgáltatások e, fontosak voltak számunkra. Egyetértek Almonia úrral a reformmal kapcsolatban, tisztázni kell az ügyeket, ez az egyik legfontosabb elem. Másrészt azonban arányos és differenciált megközelítésre van szükség, konkrétabban ez a két prioritás hogyan illeszthető össze, hogyan egyeztethető össze. Meghallgatván Péter Sábot, hogy mit is mondott ezzel kapcsolatban, néhány reakcióm van. Ezeknek az ügyeknek a vitája eléggé vegyes volt. Vannak, akik ragaszkodnak a szubszidiaritáshoz, és úgy érzik, hogy az Európai Uniónak hatnia kell a regionális, a helyi és a tagállami hatóságokat, hogy határozzák meg a saját közszolgáltatási szabályaikat. Mások úgy érzik, hogy ez a fajta szubszidiaritás értelmezés nem állja meg a helyét, mert ezek a szolgáltatások ugyanilyenek, mint bármely más szolgáltatás. Megint mások azt mondják, hogy a helyi állam és regionális hatóságok legyenek képesek meghatározni a saját normáikat. Ez szolgáltatásokra e, úgy gondolom, hogy ebből e, a bonyodalomból, ebből a dogmatikus megközelítésből ki kellene szakadnunk, és sokkal pragmatikusabban kellene lépnünk az Európai Uniós lépések terén. Legyünk ambiciózusabbak, az Európai Uniónak legyen politikai és jogi megközelítése, következetes politikai és jogi megközelítése az általános gazdasági szolgáltatások terén, és ez a jogi megközelítés természetesen többek között az állami támogatások ellenőrzésének rendszere révén valósulna meg, az általános gazdasági érdekű szolgáltatások kapcsán. És egy ilyen rendszeren belül az összes általános fogalmat meg lehetne szabályozni, gazdasági tevékenység. Hát ez eléggé fogalom. Nyilván szükség van arra, hogy mindezt elhelyezzük pontosabban ugye bele kell helyezkednünk a helyben tevékenykedő, a szabályokat alkalmazó személy cipőjébe, helyzetébe. Ezért olyan módszertant kell kialakítanunk, amely világos, egyértelmű és konkrét, és a helyi hatóságok, amelyek ezeket a szolgáltatásokat szervezik, könnyen tudják ezeket a szabályokat kezelni. Ez annak a reformnak a célja, legyen a szabályozás hasznos és gyakorlatias a helyi hatóságok számára, és nekiképpen ez össze is foglalt, amit mondani akartam. Elnök, köszönöm. Sophie Entvelnek adom meg a szót. Köszönöm, elnök. Köszönöm szépen. Sok kollégához hasonlóan évek óta várom ezt a vitát, de mindig ugyanarról van szó, mindig ugyanazok az ervek, meg mindig ugyanazok az emberek magamat is beleértve vetik fel ugyanazt. Szóval Ugyanaz a bánat minden nyári szünet előtt, amikor ez a kérdés napirendre kerül. Amikor a szubszidiáris szót használjuk, azt hiszem, hogy ennek semmi köze a szolgáltatások minőségével. Ez a politikusok hatalmával függ össze. Úgyhogy el kell ettől szakadni, és ami már elhangzott, amit Okoni kollega vagy Hökmár kollega is mondtak, Szóval lehet, hogy el kell kezdeni a vitát arról, hogy milyen legyen ezeknek a minősége és a jövője. Európa most éppen nagy válságban van, elnök úr, és egyszerűen meg vagyunk bénulva, és olyan rendszerekben bízunk, amelyek a múlt században működtek, csak éppen most már nem. Hát hogyan tudjuk ezeket a szolgáltatásokat fenntartani, ha megnézzük a kiadásokat, hát az egészségügy az ellenőrzésünk alól kezd kikerülni, úgyhogy nem mondhatjuk azt, hogy mindent megtartunk úgy, ahogy van. Hát a, a világ az változik, ha akarjuk, ha nem. Tehát én azt szeretném, hogyha egy sokkal ahogy Hökmar kollega mondta, egy sokkal jövőorientáltabb, bátrabb megközelítést alkalmaznánk. Néhány részlettel kapcsolatban, amelyeket felvetett a jelentés készítője Simon kollega. A hatékonysági teszt a közszolgáltatások esetében, hát lehet, hogy a bizottságnak van, vagy nincs jogi alapja, hogy ezt vizsgálja. Őszintén szóval nekem ez tök mindegy. Ami számít az az, hogy a felhasználók mit gondolnak a szolgáltatások konfliktusokról. Itt nem a, a, a hatóságokról szól, hanem a, a, a használókról, a fogyasztókról. Amikor én... Igen, ennyi, rendben. És Nos, én nem gondolom, hogy ez, ez, ez vidám dolog, nem. Fontos, hogy mit gondol, nem az a lényeg, hogy a politikus mit gondol a szolgáltatásokról, hanem a felhasználó. És amikor ezt öt évvel ezelőtt javasoltam, mint raportőr a Montecruz csomaggal kapcsolatban, akkor azt hiszem, hogy a néppárt is, meg a szocialisták is azt mondták, hogy itt másról van szó. Nem. Az általános érdekű szociális szolgáltatásoknál van egy nagy gondom. Említett tették, hogy a szociális lakásépítés, az idősek ellátása, a gyermekekről való gondoskodás, kórházak, egészségügy, stb. Persze, megállapodhatunk mi abban nagyon könnyen, hogy ezeknek a szolgáltatásoknak a célja szociális jellegű. De hát ilyen a közlekedés, meg a távközlés is, ha úgy vesszük. Tehát például az internethez való hozzáférés, vagy a bankhoz való, a bankoláshoz való hozzáférés, hát ez meghatározó ahhoz, hogy működjön legyünk, mint polgár napok, de ez nem jelenti azt, hogy ezeket közhatóságoknak kell biztosítani, ez valami teljesen más dolog. És ismétlem, hogyha megnézem a költségek alakulását, a, a közegészségügy, az egészségügy területén, nem gondolom, hogy úgy folytathatjuk a jövőben, ahogy az elmúlt 50 évben tettük, ez nem megy az én országomban, a szociális lakásépítés, az teljesen liberális, vannak ott kereskedelmi szereplők is, és én nem igazán látom azt, hogy a szociális lakásépítő szervezetek azok miért kereskedelmi, miért nem működhetnének kereskedelmi alapon, miért, nem, miért kell őket kivételként kezelni. De szóval nem szabad teljes szektorokat kivételnek meghatározni, anélkül, hogy a valóságot az ember megnézné. És még két megjegyzés. Ha arról beszélünk, hogy milyenek a szolgáltatások, és akkor egy ideológiai vita alakulhat ki, hogy ki biztosítsa a szolgáltatást. Tehát én nem gondolom azt, hogy a szolgáltatásokat feltétlenül valamilyen közhatóságnak kell biztosítani ahhoz, hogy jó legyen. Nem. Itt a lényeg az, hogy jó legyen a szolgáltatás. Sokszor nem az és hogy most akkor egy magánszereplő, vagy valamilyen közhatóság biztosítja, mindegy. És Hökmark úr is azt mondta, hogy a lényeg az, hogy milyen incentíva van egy adott szektorban annak érdekében, hogy javítsuk a minőséget, a hatékonyságot, és csökkentsük a költségeket. Ezt kell megvizsgálni, nem pedig azt, hogy itt vitatkozunk arról, hogy most akkor liberalizáljunk-e egy szektort, vagy nem, hogy kibiztosítsa a szolgáltatást. Összpontosítsunk a minőségre, hatékonyságra, költségekre, lehetőségekre és a felhasználók érdekeire. Köszönöm szépen, nagyon szépen köszönöm. Filip Lambert a következő hozzászóló. Köszönöm szépen, Szofi. Hát egy érvet osztok veled. Én hajlok arra, hogy egyet értsek Szofival, hogy most akkor ne fekete-fehéren vizsgáljuk a dolgot, hogy minden piac rossz, az állam meg mindig jó. Egyet értek veled, hogy a végfelhasználó szemszögéből kell vizsgálni a kérdést de ön az egész, te, te az egészségügyet említetted. Az USA-ban a GDP 16%-a az egészségügyre megy, és ez egy privatizált szektor. Európában ez 11%, a GDP 11%-a, és ez egy állami rendszer többnyire. Szóval én nézem a költséghatékonyságot, nézem, hogy mit kapok a pénzemért, persze, de ezért emlékeztetnélek arra, hogy az eredmény az, az ami az életminőséget, a várható élettartamot illeti, mi sokkal jobbak vagyunk a GDP 11%-ával állami kézben, mint az Egyesült Államok 16%-kal magánalapon. Tehát én azt mondom, hogy egy, inkább egy olyan rendszert kell alkalmazni, ami, ahol nincs pocsékolás, tehát ahol a, a pénz az, az jó helyre kerül. És Mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy javítsuk a rendszer hatékonyságát. Ebben teljesen egyetértünk. De én láttam már a magánszektorban is eleget, hogy tudjam, hogy ott is van pocsékolás, ott is van ö, ö, olyan probléma, hogy nem hatékonyak, és hogyha megnézik a magánszereplőket, akkor a végfelhasználó, a kliens az a harmadik vagy a negyedik a prioritások között, mert azért ott egészen mások szerepelnek, és a, a, a végfelhasználók költségére történik ez. Tehát egy nagyon jól vezetett magántársaságnál nem kell azt hinni, hogy a magánszektor az optimalizálni kíván mindent, meg a legjobb minőségű szolgáltatást kívánja nyújtani. Nem. A privát szektor célja, ezt tudjuk, az egy rövid távú gondolkozás, a rövid távú shareholder profit. És hogyha ebbe az irányba megyünk, akkor ez nem fog működni. Tehát volt egy ilyen felhang, hogy a közszféra nem működik jól. Nem, engem nem érdekel hogy most kibiztosítja ezt, de engem nem érdekel a nagy társaságok shareholder value -a. És most pedig az érvényesül egyre inkább. Te kritizálod a politikusokat, hogy nem helyezik nagyobb nyomás alá a szolgáltatásokat, a közszolgáltatásokat, hogy teljesítsenek jobban. Ebben lehet valami, de a magánszektorban nincs meg az érdek, nem fűződik érdek ehhez, csak a profithoz, és a politikusoknak meg nincs is rálátásuk, vagy hozzáférésük ehhezekhez a társaságokhoz. Tehát, hogy most van-e jogi alap, vagy nincs jogi alap, hát azért mégiscsak jogi keretek között kell a munkánkat végezni de európai megközelítésre van szükség, ez biztos a közszállgatásokkal kapcsolatban, amit Almónia csinál, meg amit a bizottság csinál, az jó irányba halad, és Péter Simonnak meg azt szeretném mondani, hogy üdvözlöm a megközelítését, tehát egyszerű szabályokra van szükség egyszerű szabályokat kell bevezetni, biztosítani kell, hogyha nincs piac torzulás, Eh, és hogyha megnézzük a helyi szinteket, ahol tényleg nem torzíthatják a piacot ezek a kisebb vállalkozások, ezekre vonatkozóan nagyon egyszerű, világos szabályokat kell meghatározni. Ugye minél komplexebb egy rendszer, annál nehezebb megvalósítani. Tehát ezt szerettem volna elmondani, ez az én hozzáállásom. Ami pedig az éves jelentést illeti a versenypolitikáról, hát András, tudom, hogy osztod az aggodalmaimat, és hát ez a nagyon sokan többet tudnak erről, mint én, de azt hiszem, hogy egyre inkább a szokásaink visznek bennünket előre, és ez nem jó. Úgyhogy nem tudom, hogy hogyan lehetne jobban hallatni a hangunkat hát eh, nem hallgatnak ránk, akkor nem csinálunk jelentést, vagy csinálunk egy jelentést egy olyan cikkel, ahol eh, szólni akarunk, ahol meg akarjuk mondani a véleményünket, mert hatékonyságot akarunk, vagy jobb célokra akarjuk használni az energiát. Szóval valahogy meg kell találni a módját annak, hogy eh, uraljuk ezt a vitát, és kikerüljünk ebből a dobozból, mert sok érdekes dolgot elmondunk itt, csak mindig ugyanott maradunk abban a dobozban, és nem ezt szeretnénk. Úgyhogy ami pedig a, a kollektív jogorvoslatot illeti, azt majd a kollégák tárgyalják. Nagyon szépen köszönöm, Filip. Azt hiszem, hogy az egyik oka, hogy ez a jelentés ugye itt van a mi bizottságunkban, ugye ez az éves versenypolitikáról szól, hát mi arra reagálunk, amit a bizottság ad, és hát meg kell találnunk a magunk módját. Szofi, röviden még akartál valamit mondani, de még mindig négyen kívánnak szólni, beleértve a, a két előadót is, és sok időnk pedig nincs. De hát tudom, hogy Szofit mondani akar valamit. Szóval nem akarok én itt félreértés, soha nem mondtam, hogy az egyik szektort vagy a másikat liberalizálni kell. Nem. Én azt mondom, hogy meg kell nézni az incentívákat egy adott szektorban, hogy javítsuk a minőséget, hatékonyságot, csökkentsük a költségeket. És hogy meglegyen az incentíva, ez a lényeg, és ez a vita majdnem mindig arra fókuszál, hogy a közszolgáltatás ezt meg tudja oldani, vagy nem. De én inkább más célt akarok. Minőség, hatékonyság, költség. Ez lenne számomra a lényeg. Igen. Sven, Szeklarkis, és majd Péter Simon és András Schwab. Hm, Köszönöm szépen. Először is egészen röviden a kollektív keresetek, vagy kartel keresetnek is nevezik ezt időnként a jogászok, ami nagyon nem szép persze. Nos, minden esetre Ekon szempontból fel kell tenni a kérdést. Van itt egy mező előttünk, hogy egy sor probléma van az ösztönzőkkel kapcsolatban ezen a területen mondjuk a legalitás perifériáján mozgó pénzügyi befektetések komoly problémát okoznak a befektetőknek, hogy az érdekeiket képviseljék, ezért valahol a mi érdekünk szerintem, hogy ezt a területet erősítsük. Tehát ott, ahol a perek kockázata egy személy által alig ha viselhető, másrészt pedig kerős cégek állnak velük szemben. Nos, ott van értelme annak, hogy közösen képviseljék az érdekeiket, és jogi keretek között megkapják a segítséget. Ezt is tudjuk, ezzel vissza lehet élni. Az Egyesült Államokban pontosan látjuk, hova vezet ez idővel már senki sem mer csinálni valamit cégként, mert annyi biztosítási költséget fizet, hogy mozogni se tud. És valahol a két cél, a két véglet között kell megtalálni a középutat. Most azt is tudjuk, hogy vannak olyan szereplők, akik az egész kollektív kereset kérdését nem is szeretnék vizsgálni, és elvennék az egyes személyektől a jogot, mert itt vannak a lobbik, ismerik, ők már dolgoznak ezen, és azt mondják, liberalizáljuk az egészet, egy széles körű javaslatot teszünk, aki mindenkire vonatkozik, ez lesz a legjobb módszer, annak érdekében, hogy az egész dolgot rögtön elhantoljuk. Ez viszont nem lehet a fogyasztók érdeke, akiket milliárdokkal rövidítenek meg éppen a tőkebefektetések területén évről évre. Vagyis azt kell, hogy mondjam, észszerűen kellene beszélnünk arról, hogy alapvetően mondjuk el, hogy a jog képviselete, közös képviselete egy pozitív dolog. Alapvetően a kollektív képviselet emellett síkra szállhatunk. Horizontálisan emellett tehetjük le a garast. Másrészt viszont értelme van annak is, hogy szektorális alá álljunk elő, hogy esélyt kapjunk arra, hogy a megfelelő ötleteinkkel előrébb jussunk ami horizontálisan észszerű az én szememben, az éppen a fogyasztói szervezetek szerepének erősítése ezen a területen, és ők különleges jogokat kell, hogy élvezzenek, mert ott a visszaélés lehetősége sokkal kisebb, mint hogyha egyes ügyvédek keresik azokat a területeket, ahol kollektív kereseteket szervezhetnek, és gyakorlatilag itt már nem a fogyasztóvédelem a cél, hanem ők egyszerűen nyereség maximalizálásra törekednek. Másrészt viszont azt is gondolom, hogy a magánügyvédek szerepe fontos, hiszen nem mindenki tud fogyasztói szervezethez eljutni és képviseletre rávenni őket. Éppen ezért horizontálisan szerintem a kollektív keresetek ötletét erősíteni kell, viszont legyünk olyan okosak az előírásainkkal, hogy azoknak segítsünk, akik tényleg kárt szenvednek pillanatnyilag. Úgy gondolom, hogy az egész pénzügyi válság vitában egy dolgot gyorsan szem előtt éveztünk. Nagyon meglep, hogy éppen ott, ahol csinálni akartunk tegyünk valamit, hogy a hozzáférést biztosítsuk a pénzügyi szolgáltatásokhoz. Most az Európai Bizottság itt azt mondta, hogy nem szabályozzuk ezt fix módon, ajánlásunk lesz, tehát Európában egyelőre egy évvel elhalasztjuk a közös folyószámlát európai számára, és ott, ahol visszaélnek adott esetben a befektetési területen, akkor szerintem, ha erősítjük a kollektív kereset lehetőségét, és mindjárt rögtön jönnek azzal, hogy ez a vége az európai bankiparnak. Éppen ezért mondjuk ki őszintén szerintem, hogy információs aszimetria áll fenn a cégek, akiknek sok pénzük van a nagy cégek között, másrészt a fogyasztók között, és itt a befektetőknek több jogot kell biztosítani, ezért a kollektív kereset elvét erősítsük, de úgy járjunk el, hogy a végén a fogyasztó is jól járjon vele. Köszönöm. Sziklassis úr. kis elnézést. A problémám van, nem tudom elolvasni ilyen távolságból, és az írását pedig nem tudom felolvasni, amit szerepel. Nem probléma. About the, the referral... Nagyon érdekelt mindaz, amit az Egyesült Államok egészségügyi rendszeréről mondtak. Ez egy nagyon fontos példa, azonban emlékezni kell arra, hogy az Egyesült Államok beli egészségügyi rendszer, mint minden más, ö, ö, olyan ö, önmaga által generált kereslettel küzd. Tehát itt ez nem jellemző a banki szektorokra vagy egyéb szektorokra. Tehát az egészségügyi rendszert másképp kell kezelni. És mindig emlékezni kell arra, hogy a piacok hatékonysága, amiről beszélünk, azt úgy kell mérni, hogy megnézzük, hogy a politikai rendszer mennyire hatékony. Én Görögországból javok, hát elmondhatom, hogy a politikai rendszer hatékonysága az sokkal komolyabb lehet, mint a piacok hatékonysága, hogyha ezt mindenféle, a politikai hatékonyságot mindenféle kalibráció nélkül hagyjuk szabadon. Tehát itt egy kicsit szofisztikáltabban kell kezelni a kérdést. És látni kell azt is, hogy a politikai rendszer sok európai országban nem ugyanúgy működik. És nem lehet a fogyasztó védelmet egyformán tekinteni, ez nem ugyanaz mindenhol, és nem szabad azt ugyanolyan szabályokkal befogni, mert van, ahol intézményes a megközelítés az államon belül, ahol az államnak megvannak a maga problémája, az a másik. Tehát véleményem szerint egy sokkal kifinomultabb rendszerre, megközelítésre van szükség, ahhoz, hogy ezt a fajta helyzetet leírjuk. Tudjuk persze, hogy a piacoknak a hatékonysága ugyanúgy alakul, csak éppen a politika hatékonysága nagyon különböző. Köszönöm. Köszönöm szépen. Csak röviden a kollektív jogorvoslat kapcsán az Egyesült Királyságban most forog egy javaslat, hogy azok, akiket a News of the World eh, foglalkoztatott, esetleg eh, eh, kollektív jogorvoslati keresettel élhetnek, élhetnek, mert stigmazit, a tolmács elnézést kér. Tehát stigmatizálja őket az, hogy ennek a cégnek dolgoztak. Jó lehet, ők nem szólhattak bele ezekbe az ügyekbe. Ez egy érdekes eset. Visszatérnék a két jelenség jelentéstevőre. És megadom nekik a szót. Sophie, uh, sophie igazat kell adnom. Évről évre ugyanazt a vitát folytatjuk, aztán már harmadszor, amióta én itt vagyok, ugyanazon személyekkel, ugyanazon érvekkel. És nagyon sajnálom, sose fogunk egyetérteni. Ha 20 évünk itt mi, akkor sem fogunk ketten egyetérteni de nem erről van szó. Nem vezetni akartam ezt a vitát tartalmilag, mert nem kell itt lefolytatni ezt a vitát, szerintem. Amit ma láttunk, az a támogatási előírások reformja, és ennek megvan az alapja a versenyjogban, és az Európai Bíróság meghatározta a határait annak, hogy mikor nem beszélünk állami támogatásokról, és a hatékonyságról beszélünk, hogyha a polgárnak nyújtott szolgáltatásokról beszélünk, stb. stb. És ebben a keretben ezt biztosítani akarjuk, akkor a bizottságnak el kell mondanunk, mint ahogy az imént tettem, hogy mit csináljunk, erről beszélhetünk. Ha lesz jogalap, akkor tudunk erről beszélni, de ha jogalap nincs, mert az Európai Bíróság az Altmark ítéletében pontosan meghatározta azt, hogy mikor nem beszélhetünk állami támogatásról, vagyis egészen konkrétan mikor nincsen hatásköre a bizottságnak arra, hogy szabályozzon, és akkor parlamentként nem nem lehetünk a szerződések védői egyszerűen, hogy megvan a jogom valamihez, vagy nincs jogom, és mégis megcsinálom. Tehát nem mondhatjuk nekik azt, hogy, hogy, hogy nincs jogotok hozzá, de csináljátok. Ezt nem tehetjük meg. Erről beszélek. Ezért kellett nevetnem az előbb. Nem mondhatjuk egyszerűen azt, hogy mindegy, hogy van jogalap, vagy nincs jogalap. Pita Péter, le tudnál lassulni egy kicsit, mondja az elnök. Hogyha az elsődleges jogban, tehát vagy másodlagos jogban, vagy van hatáskörünk, vagy nincs. De ha nem adtak nekünk ilyen hatáskört, akkor, akkor beszéljünk arról, hogy megcsináljuk-e magunknak. De amíg nincs, nem tudunk csinálni semmit annyira szenvedélyes vitát folytatunk, hogy a tolmácsok kicsit nehézségekbe ütköznek. Köszönöm szépen, mondja Smábúr. Most nézzük meg Zimon kollégám jelentését ami, amit Szofi Igonia az árnyék előadó mondott, teljesen jogos, és úgy gondolom, hogy jó együttműködünk a néppárt érdekében. Infeld kolléganőnek persze igaz van abban, ha azt mondja, hogy számos szolgáltatások esetében egy kicsit a viszonyaink felett élünk, jobban élünk, mint megengedhetjük magunknak Európában. És ez nem zárható ki általában szempontként. Másrészt Simon kollégával is egyetértek abban, hogy a végén miről beszélünk konkrét jogi alapra van szükség, egy korrekt jogi alapra van szükség. Ez teljesen világos. A kérdés az, hogy az Altmark eh, ítélet tényleg véglegesen lezárja eh, azt, hogy milyen feltételekkel ellenőrizheti a bizottság a 106. cikk alapján a támogatásokat. Ezt meg kell beszélnünk. A, lé, a kérdés tényleg az, hogy véglegesen kezeli ezt az ügyet, eh, ez az ítélet. És hogyha a keret irányelvről beszélünk, az Imon kollégára beszélek, hogyha a 14. cikket elutasítjuk, akkor ez egy rendelet kell, hogy legyen, viszont azt nem akarjuk ami pedig a Lamberts kolléga nagyon érdekes, amit javasolt, minden irányba gondolkodhatunk, ez a 40 vagy éves jelentés, hogy ö, arról azzal kapcsolatban, hogy mit csináljuk a jövőben ezzel, és azt is megnézzük majd, hogy a hasznát hogyan tudjuk erősíteni. Ezt a kérdést fel fogjuk vetni. Tehát most pedig nézzük a kollektív redress, a kollektív kereset kérdését. Amit Gigagold kolléga mondott, azzal én csak egyet tudok érteni, de mindeddig még senki sem tudta elmondani, hogy hogyan jutunk erre a középútra, amit ön említett. És hát az ön javaslata is meglehetősen képlékenyek maradtak ebben az ügyben ami pedig az a, a jogi érdekek képviseletét illeti természetesen. Ma is van lehetőség arra, hogy kollektíven képviseljünk jogi érdekeket. Nem tilos, csak sokkal nehezebb az egy helyzet, mert az egyes jogigények összevonása nem olyan egyszerű. Sánchez Prezédo kolléga pedig a per vezetés gazdaságosságát is említette. Ilyen szempontból is kívánatos, hogy a közös igények összevonására sor kerüljön. Például Németországban van egy tőkebefektetői védelmi törvény, mert néha időnként működik, néha nem. A, azt mondja természetesen az igazságszolgáltatás jó dolog, hogyha összevonjuk az egyes eh, befektetők érdekeit, csak nálunk nem sikerült igazán jó. Én csak azt szeretném mondani, hogy a pénzügyi területen nyilvánvalóan kívánatos valami, de azért ezt nem lehet mindenre kivetíteni. Egyes pontokról persze beszélhetünk, de azért óvnék attól csak azért, mert a pénzügyi területen vannak kritikus esetek, akkor most az összes területre ezt vetítsük ki és terjesszük ki. A végén még feltenni tenném a kérdést, ha most abban egyetértünk, hogy a polgárként hogyha ilyen kollektív kereset igényekre van szükség, akkor felvetődik a kérdés, hogy az Európai Bizottságnak mi a szerepe, hiszen hivatalból az a szerepe, hogy kikapcsolódott a mikrofon, mondja a tolmács. Schwab úr mikrofonja kikapcsolódott. Tehát minden esetre meg kell találni a középutat, ezt hallottuk. Egyrészt itt van a bizottság feladata, amelynek hivatalból kell az ilyen jogsértéseket vizsgálnia, másrészt pedig a magánkeresetek. Ez, erre persze később kerül sor, de nagyon kíváncsi vagyok, hogy a specialisták hogyan ítélik meg ezeket a vitákat. A következő hónapokban ezt folytatjuk, és remélem, hogy nyáron lazítunk egyet, és végig gondoljuk az egészet, és megtaláljuk a Gigoldúr által említett középutakat. Köszönöm szépen. Nos, a bizottság a jogalappal kapcsolatban szeretne valamit mondani, nem tudom, hogy röviden meg tudnák -e ezt tenni, 30 másodpercet biztosítanék erre. Köszönöm, elnök asszony. Ami a jog alapot illeti az egyetemes általános érdekű szolgáltatásokkal kapcsolatban, az Altman eh, kritérium teljesítése esetén a kompenzáció eh, valóban segítséget nyújt. Olyan tesztre van szó, amely az alkalmazhatóságról, a hatékonyságról szól, ezért fontos, hogy a tagállamok figyelembe vegyék ezeket, eh, és azokat a szolgáltatókat válogassák ki, akik a legeredményesebben működnek. Elnök, köszönöm akinek ennél alaposabb magyarázatra van szüksége, az keresse meg a bizottságot. Nos, az éves jelentés esetében a módosítók határideje szeptember 30-a, október 17-én eh, vitatjuk meg, november 22-én szavazunk, és a második plenárisra fog kerülni decemberben az anyag ami az EU állami az a szabályok reformját Illetve a módosítók határideje szeptember 15-e, eh, október 3-án tárgyaljuk, 4-én eh, szavazunk, a cél a második plenáris októberben. A koherens európai eh, megközelítés a kollektív keresete kapcsolatban. Szeptember 22-én lesz egy meghallgatás az Ekonban, szeptember 23-án, illetve október 4-én tárgyaljuk meg, még aznap szavazunk is, és a novemberi na, első plenáris lesz a megcélzott időpont, amikor a tanáros kerül az anyag. Köszönöm szépen a figyelmet, most pedig tovább lépünk a 12-es napi rendi pontra ami a parlament álláspontja a tanács által módosított 2012. évi költségvetési tervezetről, valamennyi szakaszt illetően Olle Ludvigsson a felszólaló, mint jelentéstevő. Jag vill börja med att tacka Francesca Balza. Köszönöm szépen. Mindenek előtt szeretnék köszönetet mondani a fő jelentéskészítőnek a 2012-es költségvetési tervezet miatt jelen van a körünkben, van a jelentés készítője, és remélem, hogy jobb képet tudunk alkotni arról, hogy hogyan kívánjuk kezelni ezt az egész folyamatot. Ez az utolsó szakasza lesz most ennek a folyamatnak a szakbizottságunkban, és abból indulunk ki, hogy politikai, írról is konkrét számokról is beszélünk, Két részből áll a dokumentációm. Van egy tervezete a politikai orientációnak, konkrét módosító javaslatokat tartalmazó munkadokumentum ez, amely a jelentés prioritásiából indul ki. Ez egy átdolgozott változat, amelyet egyébként tegnap este e-mailen elküldtünk. Szerintem a dokumentációkban ez benne kell, hogy legyen, ami a korábbi változatot illeti, ez az alapja annak, amiről beszélünk elmúlt hétvégén a tanács állt elő javaslattal. Arról kell, hogy szóljak, ez jelentős gyengítést jelent ez a szöveg. Az átdolgozott szövegben, dokumentumban a mi módosítóinkat is szerepeltettem A politikai prioritások változatlanok maradtak ezért. Négy fő terület az, amire, amire korlátoztam a megfigyeléseimet. A konjunktúra fellendülése folyamatos vagy fenntartató növekedés, a csalás elleni fellépés, ezek mind fontosak a stabilitás helyreállítása érdekében. Ami az első pontot illeti, nagyon fontos, hogy az új európai felügyeleti szervek megfelelő forrásokkal, eszközökkel rendelkezzenek, hogy tényleg önállóan tudjanak működni a kialakítás fázisában, amelyben most vagyunk. Nagy jelentőséggel bír ez. Meg kell vizsgálnunk, hogy milyen bővítési tervek vannak, és ügyelnünk kell arra, hogy a források is rendelkezésre álljanak, és kielégítőek legyenek. Négy szolgálatról beszélünk a hat közül, elmúlt héten erről folytak a tárgyalások. Ez a hatáskörök egy korlátozását jelentette a felügyeleti szerveknél, amit én sajnálatosnak tartok. Éppen ezért úgy gondolom, hogy ebből kellene kiindulnunk hogy ezt megvizsgáljuk. Aztán persze ügyelnünk kell arra is, hogy a bizottság rendelkezzen a szükséges forrásokkal, hogy a gazdasági és a pénzügyi helyzetet figyelni lehessen a tagállamokban. Adott esetben bizonyos kérdésekben messzebb kell mennünk, hogy gondoskodhassunk arról, hogy a forrásokat észszerűen használják fel. Nem egészen világos itt, hogy az Európai Bizottság hogyan képes kezelni ezt az új helyzetet, amit a csomag okoz. Vagyis az ECFIN-ben további személyzetet kell biztosítani, mely rendelkezik a megfelelő képzettséggel, hogy a problémákat meg tudják oldani. Ezt figyelembe kell majd venni az egész költségvetési folyamatban. Aztán ami a statisztikákat illeti, ez a harmadik pont, ez hát pillanatilag nem jelent ez prioritást a bizottság tervezetében, bár a válság arra rámutatott, nagyon fontos, hogy ennek a minősége jobb legyen, és optimalizáljuk ezt. Konkrétan azt mondom, itt ügyelnünk kell arra, hogy a jelenlegi költségvetési tételeket itt ne csökkentsük, vagyis ki kell bővíteni a bizottság tervezetét. Nem fordulhat elő, hogy a statisztikai területen legyenek megtakarítások, ez nem lenne helyes. Ami pedig a csalás elleni fellépést illeti mindenek előtt a az adócsalás nagyon fontos a jelentésben, és a bizottság rámutatott, mennyire fontos, hogy megfelelő intézkedéseket hozzunk az adórendszerekben, hogy a taxud rendelkezzen a megfelelő forrásokkal, és az OLAF a megfelelő költségvetési összegeket megkapja. Itt sem gondolom, hogy meg lehetne takarítani pénzeket. Nagyon konstruktív volt az egyeztetés a szakbizottságban, és abban bízom, hogy ilyen hangulatban tudunk tovább dolgozni egészen az őszi szavazásig. Köszönöm. Uh, no, I think... Nos, a néppárt nevében jean Paulnak adom meg a szót. Merci, Madame le Köszönöm, Köszönöm szépen a lényeges dolgok, amelyeket kiemelt a raportőr, valóban nagyon fontosak. Ma Európában egy paradox helyzettel szembesülünk. A tagállamok azt szeretnék, hogy az európai költségvetés szigorú legyen, azonban a következményeit a szükséges változásoknak az európai eszközök felosztásánál át akarják látni, és hallottunk az európai gazdasági kormányzásról, nem lehet azt mondani, hogy nagyobb ellenőrzés jobb, gazdasági kormányzás, viszont nincs elég forrás. Ha a költségvetést nem növeljük, akkor módosításokra van szükség, csak akkor ezeken a területeken már nem lehet ö, ö, megtakarítani. Tegnap jártunk Párizsban, ugye elnök asszony, és hát ott új lehetőségekről hallottunk, és nagyon sok jó szándékról, de nagyon kevés a személyzet, nagyon kevés a pénz, és még mondanék valamit, valóban botrány, hogy a három hitő minősítő, és ma ugye mindenki erről beszél, már legalább 20 említettük csak ma délelőtt ezeket, és itt a nagyokról van szó, az oligopól hitelminősítőkről, és ezek semmiféle ellenőrzés alatt nem állnak, vannak, azonban nem alkalmazzák azt a szabályozást, amely akkor az engedélyező hatóságoknak sem eszközöket, sem pénzt nem biztosított. Így van ez Franciaországban, a társadalombiztosítással, és hát úgy sem hoztak el minden dokumentumot, mondják nagyon sokszor. Na most, ha nincs elég pénz, meg nincs elég munkaerő, akkor bizony nem lehet megtakarítani semmit. Úgyhogy a néppárt támogatja mindazt, amit a raportőr mond. Látjuk, hogy milyen fontos a statisztika a népgazdaság számára az Eurostatnak, megfelelő személyzettel és megfelelő forrásokkal kell rendelkeznie, hogy elkészítse a statisztikáit és ellenőrizze a beérkezetteket. Ez nem lenne nagyon komoly gondjaink lennének, úgyhogy támogatom a raportőr követeléseit. Köszönöm. Köszönöm szépen, és akkor most semmi? Ludvigson vissza akar térni valamire, nem? Legyen? Most lehet? Köszönöm szépen a vitát. És egyet is értünk, de egy dolgot még szeretnék mindehhez hozzáfűzni. Mégpedig azt, hogyha augusztus végére tekintünk, hogy addig még sok idő van, és hogyha a véleményüket el akarják mondani, hát ugye most a nyári szünet következik. Én azt gondolom, hogyha van véleményük, módosító javaslatok a költségvetéssel kapcsolatban, az nagyon fontos, és kérem, hogy azt olyan gyorsan nyújtsák be, amint csak lehet, hogy augusztus végén valóban tudjunk dönteni. Köszönöm. Köszönöm szépen. Nagyon furcsa most itt a menetrend és ez egybeesik sok esetben a szünidővel, úgyhogy a módosítók benyújtásának a határ ideje az július 20. De hát eh, van egy másik határidő is, ez a költségvetési módosításokra vonatkozik, ez eh, ennek a határideje augusztus 19-e, úgyhogy úgy tűnik, hogy hát akárhogy is legyen, nekem ezt mondták, és majd eh, Augusztus 31-én fogunk erről szavazni, és az illetékes bizottság meg majd októberban, és akkor lesz a plenárison is ez a téma, hogyha tisztázni szeretnék, hogy mit is jelentek, akkor vegyék fel a kapcsolatot a titkársággal, hogyha nem igazán biztosak, hogy mit kell csinálni a költségvetési módosítókkal. Jöjjön a 13. napi rendi pont online szerencsejátékok a belső piacon. Ennek a jelentésnek, illetve véleménynek az előadója Sophie Okoni. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégák! Néhány szót, hogy gyorsan elmondjam a kontextust 2009-ben a parlament elfogadott egy rendeletet ezzel kapcsolatban, ezzel a témával kapcsolatosan kollégánk Krisztel Sáldemóze készítette a jelentést. Ez a jelentés felszólítja a bizottságot, hogy tárgyalja az online szerencsejáték szolgáltatások hatását, jó és rossz hatását határon átnyúlóan. Egy zöld könyv is megjelent ezzel kapcsolatban konzultációk alapján, és ez pedig azt mondja, hogy nézzük meg a nemzeti szabályozásokat, és hogy ahol szükség van, ott legyen együttműködés, egy szabályozás Európai Uniós szinten. Mindenek előtt hadd mondjak néhány számot. Ez fontos, hogy látjuk, hogy milyen gazdasági súlya van ennek a szak- szektornak. Ez nem valami akármi. Európában az éves bevétel több mint 6 milliárd euró, 2008-ra vonatkozóan, tehát Európa bizony 45%-át lefedi a világpiacnak ezen a területen, és az online szerencsejátékok gyakorlatilag a szerencsejátékok nagy részét jelentik és ez 2013-ig meg fog, ö, duplájára fog emelkedni ez az összeg. Azt gondolom, hogy ebből világosan kiderül, hogy milyen gazdasági súlya van ennek a szektornak, úgyhogy ezt semmiképpen sem lehet elhanyagolni, ráadásul nagyon gyorsan növekszik ez a terület. A szektor gazdasági potenciálja az világos a helyi hatóságok számára is, ugye az internetes szabályozás, meg, meg más kérdések másképp vannak szabályozva az egyes tagállamokban. Ez a magyarázat annak, hogy itt egy hatalmas illegális piac alakult ki messze túlnyúlóan a nemzeti határokon, és ez nagyon nagy összefüggésben áll a pénzmosással, úgyhogy mindannyiunknak érdeke az, hogy védjük a játékosokat, magunkat az illegális ajánlatoktól, és mi jogszabályalkotók, és hát ez persze természetesen a, a jogos, a jogszerű szolgáltatókra kell, hogy összpontosítsunk. Vannak sport ajánlatok, kínálatok is, és hát sok esetben ezek azt eredményezik, hogy az eredményeket, mármint a sportmérkőzések eredményeit manipulálják. Tehát ez nagyon komoly fenyegetéseket rejt magában, de sok esetben alsóbb osztályú kis játékok esetében is igaz ez, úgyhogy itt nem csekélységekről van szó, hanem a sport lényegét támadhatja meg ez a megközelítés. És a sportnál éppen, hogy a véletlen eleme hozza az örömet, és biztosítani kell, hogy legális legyen a kínálat, koherens módon jelenjen ez meg európai szinten. Mindjárt befejezem, többet is mondhattam volna, csak éppen szürget az idő. Szeretnénk egy folyamatos kapcsolatot látni a sportszövetségek bevételeinél. A finanszírozási forrás azt a, a védelemre is fordítani kell, a csalás elleni védelemre, a tömegsport támogatására. És az Európai Uniónak itt nagyon nagy felelőssége van, abban, hogy védje a sport integritását. Csampol, köszönöm, hogy itt maradtál, többnyire egyedül vagy itt a képviselők körében. Én azt javaslom, hogy legyen egy olyan európai központ, hatóság, most nem akarok ügynökséget mondani, amelynek a feladata a sport pénzügyi támogatásának, integritásának a védelme. Megvan erre a vonatkozó cikk a szerződésben. Itt arról van szó, hogy a fiatal sportolók képzését javítsuk, fellépjünk a sportban lévő korrupció ellen, és az információkat szakszerűen biztosítsuk, és közösen alkalmazunk szankciókat, ha erre szükség van, és hát örömmel várom a reakciókat erre a nagyon izgalmas jelentésre. Köszönöm. Köszönöm szépen. Igen. Hárman jelentkeztek. Edwards az első. Köszönöm szépen elnök asszony. A bizottság zöld könyve tényleg érdekes, meg hasznos is. De az Európai Bizottság egy bizonyos módon fogalmazza meg a kérdéseit, és ez azt mutatja, hogy nagyon keveset tudnak a témáról. Nagyon nyitottak a bizottság kérdései. Gyakorlatilag az információgyűjtésnél tartanak, hiszen túl keveset tudnak erről. ami benne szerepel a zöld könyvben az, az, hogy a tagállamoknak szabályozniuk kell ezt a fajta tevékenységet saját területükön, és vizsgálni kell, hogy az Európai Unió képes-e többletértéket biztosítani az online szerencsejáték esetében, a koordináció a tagállamok közötti koordináció nagyon fontos, mert több országra terjed ki egy-egy ilyen tevékenység, hiszen elmondhatjuk, hogy tulajdonképpen egy szolgáltatásról van szó, amelyet ugyan az irányelvből kivettek, akkoriban a lobby szervezetek emellett szálltak síkra. Fura, hogy ez a kivétel kialakult, de hát ezt most hagyjuk. Itt minden esetre szolgáltatásról beszélünk, és meg kell néznünk, hogy a tagállamok hogyan tudnak egymással együttműködni, és az Európai Bizottság hol tud koordináltan fellépni. Kuni asszonynak igazat adok, ezek a tevékenységek igenis gazdasági érdeket szolgálnak. Nem apró pénz az, amiről itt beszélünk, egy határokon átnyúló jelenség ez, a koordináció rendkívül fontos, feltétlenül szükséges, hogy minden nemű illegális játékkal szemben fellépjünk, hogy a piac maga fekete, vagy csak szürke, azt meg kell vizsgálni. Minden esetre elég könnyű itt a bűnözéssel találkozni, ezért feltétlenül szükséges, hogy szabályozásokat alkalmazzunk. Jobb, hogyha megteremtjük a kereteit a legális online szerencsejátéknak. Jobb ez, mint hogyha mindent a illegális piacra bízunk. Ha azt mondjuk, hogy már nem szabad dohányozni, és Kínában megnézek bizonyos dolgokat, hát bizony nagyon, hogy benyomást tesz ez rám, felmerülnek bennem kérdések meg kellene győzni az embereket arról, persze, hogy ne dohányozzanak, de valahol lehetőséget kell teremteni arra, hogy jogszerűen végezzenek. Ilyet vonatkozik ez a szerencsejátékra is. Minden esetre az egészet átláthatóvá, transzparensé kell tennünk a megfelelő cégeknek, megfelelő nyitott gazdálkodást kell folytatniuk, ami átlátható. Okhunni azt, hogy számos kifogása fontos, a sportról beszélt, másrészt a szerencsejátékról, vagy a fogadóirodákról, ezt végig kell gondolni alaposan. Úgy vélem, túl sokat beszélünk a sport és a fogadás kapcsolatairól, de nem is biztos, hogy ez annyira negatív, hiszen Számos bevétele keletkezik a sportnak ebből, nem mindig olyan rossz az. Vagyis ne csak a sportot nézzük meg, hanem egy általános szabályozást alkossunk, és az átláthatóságot, a jogszerűséget támogassuk a tagállamok szintjén. Néhány tagállam nyitottabb, mások kevésbé nyitottak a a szerencsejátékok kérdésében, vagy a fogadásoknál, fogadóirodákkal, és ahol az árkozottság nagyobb, ott persze más tagállamok igyekeznek őket rávenni, hogy lazítsák ezt. Nem feltétlenül kell itt Európának döntenie, azt hiszem a tagállamok koordinálhatnák a tevékenységet, ez bőven elég pillanatnyilag. Azt látom, hogy egy ügynökség milyen feladatokat kap majd Hát azt mondom, hogy ügynökség, megint egy hatóság, ez túl sok. A nemzeti szabályozók közötti együttműködés a jobb megoldás. Köszönöm szépen, Edward. Egy kiindulási pont az lehet, hogy az EU szerződések szerint határozzuk meg a szerencsejátékot, és harmonizált szabályozás hiányában alkalmazni kell a szolgáltatás nyújtás szabadságát, és így tovább. Eléggé töredezett a belső piac a szerencsejáték terén, és a határokon átnyúló szolgáltatás eléggé nehézkes, hiszen a tagállami engedélyezési rendszerek bonyolultak. A tagállami engedélyezést ezért úgy kell kezelni, mint ami kivétel a áruk szabad mozgása szempontjából a tagállamoknak, eh, amelyek korlátozó tagállami eh, szintű szabályzást alkalmaznak, át kell gondolniuk, hogy eh, hogyan tudják teljesíteni minimum az Európai Bíróság döntéseit, az esetjogi következményeket figyelembe véve összességében üdvözlöm a csomagot, és feltétlenül fontosnak tartom, hogy kölcsönösen elismerik a tagállamok egymás között E, a megfelelő szabályozás megfelelő engedélye rendelkező e, piaci szereplőket, és egyúttal biztosítani kell természetesen a felhasználók e, jogait, fogyasztó jogait. Elnök, köszönöm, Niklasnak adom meg a szót. Köszönöm, elnök asszony. Elnézést kérek, mert nem hallottam Oki asszony bevezetőjét a görög helyzet az, hogy eh, tulajdonképpen eh, túlszlejtett bennünket eh, a sajtó jó lehet ambiciózus erőfeszítéseket látunk. Úgy gondolom, hogy a bizottság jelentése is eléggé szerényke. Sokkal bonyolultabb a valós helyzet, de sokkal bonyolultabb tulajdonképpen ez a megközelítés, mint, mint amelynek kellene lennie. Nehéz összekombinálni a szerencsejátékot, a sport és a fogyasztók védelmével. Ez három különböző terület, ha összefüggenek is. Az a, az a tapasztalatom személyesen a fotball világából, a labdarúgás világából, és valószínűleg az itt eh, látható elvek azok máshol is érvényesülhetnek. Hogy eh, a túlszabályozott eh, fogadás az csökkenti a, az eredményességet, illetve meg, nem megfelelő szabályozás esetén elharapózhat a bunda kultúra és egész eh, sportágazatok rámehetnek erre. Például az illegális sportfogadás olyan eh, pénzeket hoz be, amely, amelyek elfben a sportot eh, támogatják. Ez azonban csak részben igaz, hiába mondják ezt sokan. Hiszen amikor az ellenőrzés nélküli E, szerencséjáték valójában a mesnek a kimenetelét is megváltoztatja, akkor az emberek attól kezdve már nem bíznak abban, hogy tisztességes és méltányos e, e, sportszerű meccset látnak, és ezért inkább nem is mennek el a meccsre. Üresen állnak a stadionok. Ez a jelentés valójában nem tartalmazza a probléma megoldását. Aztán itt van a kiskorak védelme is, ami a javaslatokat illeti nem tehetjük meg azt, hogy egyszerűen a 165-ös cikkről, meg a szerződésről beszélünk, hiszen vannak ennél kézzelfogható technikák is, meg ellenőrző módszerek is a jelenségek európai szintű ellenőrzésére. Tudjuk kontrollálni ezt a jelenséget, és elő tudunk, hol, elő tudunk vezetni, meg tudunk valósítani egy olyan rendszert, amely megelőzi a visszaéléseket Máskülönben eh, eh, nem tudok eredményeket elérni, hiszen sokan fogadnak eh, az interneten keresztül, ezt szabályozni kell, szabad piac van, ugyanakkor nem lehet szigorúban tiltani dolgokat, mint korábban és ugye tiltunk is valamit, az emberek megtalálják a megoldást, hogy ki kerüljék a tilalmat, és a helyzet ilyenkor gyakran csak romlik. Az anyag tehát eh, kiindulási pontnak nagyjából elfogadható, de mindenképpen túlságosan szerény eh, az ambícióját tekintve. Eh, gratulálok egyébként, de mindent megteszek, hogy javítsak majd ennek az anyagnak az állapotban elnök. A tolmácsok hamarosan befejezik a munkájukat, de néhány felszólás még lehetséges. Tényleg gyors leszek. A különböző megfontolásokat, elemzéseket tudomásul veszem, amiket hallottunk. Talán egyetlen dolog Taxis úrról kapcsolatban nincs már itt. Azt akartam mondani, nem ellenzem a fogadásokat, az online szerencsejátékokat, vagy az online sportfogadásokat. Csak azt akartam mondani, hogy itt nagy összegekről van szó, olyan nagyokról, hogy az végül is korrupciót okozhat, ezért kell ügyelnünk. Nem elég az, hogy ellenzünk valamit, hanem arra kell törekedni, hogy részesei legyünk a fejlődésnek. Hiszen itt a sportról is beszélünk. Gazdaságilag az online szerencsejáték nagyon fontos téma, ami pedig a szöveg ambíciózus voltát illeti. Az online szerencsejátékoknál a tagállamok szabályozásai nagyon különböző megközelítéseket mutatnak, és napjainkban, ha ilyen diszkrepancia van, akkor nagyon nehéz egy ambíciózusabb szöveget elkészíteni, amely a harmonizációra törekszik. Ez nyilvánvalóan most egy első elem, amelyet idővel fejlesztenünk kell. Nagyon érdekel az elemzésük természetesen. Szeretném még jobbá tenni a szöveget. Köszönöm szépen. A módosítások határideje július 15-e, 31-én lesz szavazás augusztusban az IMCO-ban szeptember 19-én és az októberi plenárison lesz általános szavazás. A következő találkozó szerdán lesz eh, augusztus 31-én. Valamennyiknek kellemes szabadságot kívánok.